Dear colleagues and guests. Kedves vendégek és kollégák, Klinz úr hiányában magam fogom elnökölni a mai workshop megbeszélés az új tagállamokra gyakorolt válsághatásokról. külön workshopot szerveztünk erre a témára, annak azért volt ez szükséges, mert a kelet-közép-európai gazdaságok úgy tűnik a leginkább kitettek a válság hatásainak. Ugyanakkor az EU-ban folyó vita a válságellenes lépésekről, intézkedésekről. Általában az eurózóna tagállamaiban kerülnek megszervezésre, ám tudnunk kell, hogy az újonnan érkezett tagállamok még sérülékenyebbek, mint a, az eurózóna tagjai, és az eurózónán ugyanakkor az eurózónán kívülálló tagállamok sok esetben azok, amelyek a legfegyelmezettebb költségvetési politikát folytatják. A parlamentben volt már plenáris vita egy hasonló kérdésben a közép-európai gazdaságok újraindításának tárgyában. És most én magam is, mint új tagállambeli képviselő kifejezhetem köszönetemet, hogy a leg, a felett, hogy a legtöbb hozzászóló képviselő kifejezte szolidaritását és ebbeli szándékát az új tagállamokkal szemben, és érzékelte azt, hogy milyen mély a válság tagállamban, illetve meg kell vizsgáljuk azt is, hogy a fenntartó fejlődésre milyen hosszú távú hatásai lesznek a válságnak majd. Ha már a szolidaritásnál tartunk, független attól, hogy régi vagy új tagállamról van szó, nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy minden állam saját felelősséget kell vállaljon a megfelelő reformok végrehajtásáért, és azért, hogy a monetáris unió követelményének megfeleljen. Ma több ö, rangos szakértő előadását hallgathatjuk meg. Két panelra osztottuk őket, minden hozzászólónak előadnak 10 perce lesz, hogy kifejtse álláspontját, ezt követi majd a vita. Első panelünk témája a makrogazdasági hatások, a monetáris és pénzpolitikák. Négy előadónk lett volna, ám csak három adódott, mert második előadónk Stanislav Gomulka úr, a Varsói reptér fogja, és valószínűleg nem tud csatlakozni hozzánk közlekedési nehézségek miatt, de öt oldalas anyagát elküldte, és írásos kérdésekre szívesen válaszol majd. Tehát első adunk Filip Kéreman lesz, aki a Nemzeti Pénzügyi Fejlesztés és a DG Ekfin munkatársa, az Európai Bizottság körében. Ezúton is köszönjük az Európai Bizottságnak, hogy, és önnek személy szerint olyan gyorsan elfogadta meghívásunkat és részt vesz az ülésen. Második előadónk, Katerina Smitková asszony, aki vezérigazgató a gazdasági kutatási és pénzügyi stabilitási részlegen a Cseh Nemzeti Banknál, aztán Darva Zsolt ad elő szakértőként a hozzászóló szakértők életvezet megtalálják, meg az előadások vázatát is a dossziéjukban. Második részben a strukturális hatásokról, a stratégiai kiadásokról hallunk majd. Heil Péter és Fabian Zulég fognak előadni. Az első szakaszban tehát a válság okairól és kihatásairól beszélünk az új tagállamokról, és meghallgatjuk a monetáris együttműködés az EU eurozónán kívüli államokkal együttműködés, meg az eurozóna kibővítésének lehetőségeit. Először tehát Philip Kéréman urat hallgatjuk meg, hogy fejtse ki ebbeli álláspontját. Um, thank you. It's, a... Uh, Köszönöm szépen, majd megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Szerettem volna kicsit hamarabb kaptam volna meghívást, de hát valahogy így is sikerül majd az előadásom. A PowerPoint-omat mindjárt beindítjuk. PowerPoint is on the, the desktop in principle. Ah, here, here it is, Teerman. There, here, there. Just open it here. Here, yeah, open it there. Ah, slideshow. You show. Yes. You show. Okay. So I've uh, structured my uh, presentation. Először is az előadásom öt részből áll, öt témáról szól. Ezek a fő üzenetek. Ahogy látják, ez nem átfogó áttekintése a válságnak és a válság hatásának az új tagállamokban, hanem bizonyos központi kérdéseket kirakadtam. Az első témám az elnök is említette, az, hogy az új tagállamokat jobban sújtotta a válság, mint a régi tagállamokat. Ezt bizonyítani is tudom. Utána a politikai választ elemezzük, a Balance of Payment segítséget. Mi ezt sikeres politikaként éljük meg. A harmadik pont a külföldi kézben levő bankok nagyon fontos szerepet játszanak az új tagállamokban, a fellendülésben és a hatalmas visszaesésben is nagy szerepet játszottak következésképpen megvalósítottuk az úgynevezett Bank Coordination Initiative-et, a banki koordinációs kezdeményezést. Annak érdekében, hogy ezek a külföldi bankok ne vonuljanak ki a piacról, annak érdekében, hogy ők ne számolják föl a székhelyeiket. A negyedik pont, mi az EU álláspontja a nem eurózónás országokkal kapcsolatban. mik az eltérések, mik a mechanizmusok, amelyek segítségére lehetnek az eurózónás országoknak, és végső pontom a következtetések levonása és a kihívások összefoglalása. A legtöbb új tagállamban nagyobb volt a gazdasági lelassulás, mint a régi tagállamokban a hatást a pénzügyi és a kereskedelmi piacokon is érezni lehetett. Általában véve kicsit később jelentkezett a hatás, mint a régi tagállamokban, de például a balti tagállamokban nagyon gyorsan jelentkeztek a negatív hatások. Nagyon jellemző az új tagállamokban az, hogy a kockázatokat nagyon magasnak tekintették. Azért éreztek ennyire a negatív hatásokat az új tagállamokban, mert a politikai reakció meglehetősen korlátozott volt ezekben az államokban. Ezen kívül nagyon jellemző, hogy az ingatlan piacokon nagy árkorrekciókat végeztek. Az euró területen általában véve nem esett vissza annyira a gazdasági tevékenység, és szélesebb sávban érződött. Ez az ábra azt mutatja, azt mutatja alá, amit éppen elmondtam. Az új tagállamok NMS-sel jelölve, nagyon magas szintről indultak, nagy, alacsonyabbra zuhantak, és később jelentkezett a hatás, mint az új tagállamokban. Hogy mely országokat érintette leginkább a válság az új tagállamokban? Nyilván azokat, amelyeknek legnagyobb volt a külföldi adóssága, mert ők tőke importra alapoztak, hogy a hitelnövekedésüket ellensúlyozzák. És itt a bizalom is nagyon visszesett, mert az adósság szint nagyon gyorsan megugrott, a tőkebeáramlás visszaesett, a kamatlábak megugrottak, és bizonyos országokban úgynevezett finanszírozási lyukak keletkeztek, és a nemzetközi közösségnek kellett segítenie. Ezen az ábrán az látható, hogy országokra lebontva mi volt a hatása a válságnak. Ez a kumulatív hatásokat mutatja, a fellentülés legmagasabb pontjától tekintve, tavaly ősztől kezd, kezdve, akkor azt látjuk, hogy a balti államokat érintette legó, leginkább a válság. Lettországban a GDP több mint 20%-kal visszaesett. a régi tagállamokban sokkal kevésbé volt érezhető a hatás. Ám megjegyzendő, hogy ez egyetlen ország, ahol nem volt megfigyelhető nagy recesszió, ez Lengyelország volt. Ha az elmúlt két évet vesszük, akkor a GDP pozitív hatást mutat, növekedést. Tehát az új tagállamokban erősebb volt a válság hatása kivéve Lengyelországot. Ezen a dián a politikai válaszok láthatók. Itt szeretnék az úgynevezett balance of payment segítségre koncentrálni. Ez a segítség különösen az eurozónában nem tartozó tagállamokat célozza meg. Több lépésből áll, az, hogy hogyan lehet folyamodni érte, először is kéremet kell benyújtani az országnak, aztán az Európai Unió tanácsa minősített többséggel dönt, majd az Európai Bizottság tárgyalja meg a kölcsön feltételeit, és a nemzetközi monetáris alappal együtt működve döntenek arról, hogy hogyan hajtják végre ezt a segítséget. Az ellenőrzést is az IMF végzi, szakértőket küld helybe ezekbe az országokba. Körülbelül 50 milliárd a maximum kapható összeg, 50 milliárd euró. Eredetileg ez 12 milliárd euró volt két évvel ezelőtt, és két lépésben 50 milliárdra emelkedett az idénre. Magyarország, Lettország és Románia éltek ezzel a Balance of Payment eszközzel. Ezen a dián az látható, hogy milyen ígéreteket kaptak. Magyarország 20 milliárdot, ez a GDP-nek kb. 20%-a, Letország 7,5 milliárdot, ez a GDP-jük 40%-a, Románia 20 milliárd, ez kicsit kevesebb, mint a magyar 20%-os GDP. Az IMF és az EU-s hozzájárulást is tartalmazza ez a kifizetés. Általában az IMF többen járul hozzá, kivéve Letország esetében, ahol az EU többet adott be a kalapba. Két oldalú támogatást is kap Lettország a szomszédos államoktól mind EU, mind nem EU-s tagállamoktól megjegyzendő, hogy Norvégia elméletileg készen áll arra, hogy kölcsönt nyújtson Lettországnak. Ezen kívül szolidaritási okoknál fogva két új tagállam, és valószínűleg azért is, hogy megmutassák, hogy ők készek és képesek kölcsönt nyújtani. Lengyelország és Észtország a cseh köztársaság kölcsönt nyújtanak. A következő dián a következő kiemelt pontom következik, a külföldi bankok szerepe. Különösen abban a három országban, amely nemzetközi segélyt kapott. Hm, ezekben az országokban nagyon fontos volt a tőke beáramlás, és a külföldi tőke hozzájárulása a fejlesztésekhez. De mivel nagyon gyors volt a külföldi tőke beáramlása, nagyon nagy volt a gazdasági fellendülés a válságot megelőzően. A föltüntettem a banki csoportokat, több osztrák bankcsoport nagyon aktív a régióban, nem csak egy tagországban. Ezen kívül a görög bankok Kelet-Európa több országában nagyon aktívak. Ugyanakkor az északi bankok, valószínűleg geográfiai okoknál fogva, kizárólag Lettországban tevékenykednek. Mit is jelent ez az Európai Banking Coordination Initiative? Ez gyakorlatilag összefogja a régió bankjait, hogy közös keresetekkel megakadályozzák azt, hogy a befektetők kivonják a pénzüket a piacra nem csak az egyéni értekeket veszik figyelembe, hanem összehangolják az információjukat is, és a stratégiájukat is. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogyha egy bank előre jelzi, hogy válság következik, akkor általában az a reakció, hogy kivonul az adott piacról, mielőtt a válság valóban érezteti a hatását, a valuta leértékelődik, Ilyenkor a bankok kivonulnak a külföldi piacokra, és haza helyezik a tevékenységüket. Nyilván ez a profit maximalizáláshoz nagyon fontos, de ugyanakkor a nemzetközi donorok és minden bank, amely tevékeny az országban, közös érdekük, hogy aktívak maradjanak az adott országban. azért, hogy ne romoljon a helyzet. Tehát tájékoztatják a többi bankot a várható válságról, és megpróbálják meggyőzni őket, hogy továbbra is tevékenykedjenek az adott országban, azzal, hogy profitot termelhetnek. Ugyan a bank most válságban van, de ez a válság el fog vonulni, egymást támogathatják és ebből a nehéz helyzetből együtt kell kilábalniuk, és később majd profitot is termelhetnek. Ez gyakorlatilag egy gentleman's agreement, ez nem, jogilag nem kötelező érvényű, nem lehet behajtatni az Európai Unió részéről, hiszen a négy szabadságjogot tiszteletben kell tartani, és egyik a tőke szabad mozgása, de ugyanakkor nagyon rossz üzenetet küldene az is, hogyha tőkét ellenőriznék. Ahogy már mondtam korábban, csak a főbb bankokkal beszéltünk, és annak semmi értem, hogy minden érintettet, minden fogyasztói szervezetet például meghívjunk, túl sok lenne a résztvevő. És a koordinációt úgy valósítottuk meg, hogy több találkozót szervezünk, Brüsszelben, Stockholmban és Bécsben is. Jelezték, hogy nincs elég időm, úgyhogy próbálom befejezni. Ezeken az üléseken bizonyos elkötelezettséget teszünk, szerint az országban maradnak a bankok, hogyha további tőkére van szükségük, azt is megkapják. Nemzeti szinten is vannak ülések, és az összes bank bevonásával is vannak ülések. A legutóbbi találkozó múlt pénteken volt, Bosznia-Hercegovinát és Szerbiát illetően, két olyan, tag, két olyan államot illetően, amely nem tartozik az eurózónába. Ennek ellenére az EU pénzzel segíti ezeket az államokat, ez része a segélycsomagnak. A következő ülésünk pedig Aténban lesz március közepén. Ez az apa és anya bankok kitettségének a diája. Ezzel azt akartam ábrázoltatni, hogy ha koordináljuk a tevékenységeket, és a bankok jelen maradnak a tagállamokban, az új tagállamokban, akkor ennek segítségével legyőzhetjük a válságot. Mert a külföldi bankok biztosítják, hogy a leányvállalatok tőkefeltöltést kapjanak. Ami a közpénzeket illeti, itt kevesebb közpénzre lesz szükség a válság leküzdéséhez, mint az eurozónában. Ez a dia ezt ábrázolja. Az eurozónában a tőkefeltöltés az állam részéről sokkal nagyobb mértékű volt, mint az új tagállamokban. Részben azért, mert a válság kisebb volt a régi tagállamokban, részben pedig azért, mert a külföldi bankok nagy szerepet játszottak. Aztán lenne még néhány diám. Az EU-s segélymechanizmusokról, de be kell fejezem, lejárt az időm. Elnök, biztos vagyok benne, hogy lesznek majd még kérések Görögországot illetően. The conclusion is, uh... A végkövetkeztetésem a következő. Az EU megold megoldani szándékoz a problémát, de még nagyok a kihívások. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes volt, de <clears throat> bizonyal majd sok kérdést is kap, ahol amelyek kapcsán kifejtheti még álláspontját. Most mit kovászolnak adom meg a szót, aki megosztja velünk gondolatait az eurozónán kívüli tagállamokról és a közöttük levő különbségekről a jegybank álláspontja szerint. Thank you for inviting. Köszönöm szépen megköszönöm a meghívást erre a rendkívül érdekes és időszerű workshopra. Az én üzenetem egy kicsit eltér attól, amit Filip az imént mondott, úgyhogy gondolom a végén még eszmecserére kerül sor. Az első üzenetem, vagy mondani valom az, hogy a régi és új tagállamok csoportja, vagy két csoportja nagyon heterogén, úgyhogy egyáltalán nem biztos az, hogy csoportként kell őket kezelni. A második üzenetem az lenne, hogy azon országok szenvedték meg leginkább a válságot, ahol a makroekonomiai faktorok, illetve a pénzügyi stabilitási faktorok együttesen hatottak ilyen irányba, úgyhogy sohasem egyféle típusú ok okozta ezt. A harmadik dolog, a harmadik mondani valóm pedig az lenne, hogy komoly kihívások vannak még előttünk, mert nagyon nehéz ezen problematikus faktoroktól megszabadul, megszabadulni, problémás dolgok, problematikus dolgok, ezek nagyon bonyolult szakpolitikák, szakpolitikai lépésekkel lehet ezekre válaszolni. Először arról beszélnék, hogy az új tagállamoknak mennyire heterogén a csoportja. Első látásra mondhatnánk azt, hogy az új tagállamokat súlyosabban érintette a válság, hiszen a, sokkal több olyan, az ábrán sokkal több új tagállam van a piros oszlopokban, amelyek 2009-ben több mint 5%-os GDP csökkenés szenvedtek. Ahogy Filip említette, az új tagállamok között ott van Lengyelország is, ez az egyetlen olyan EU-s tagállam, amelynek pozitív volt a növekedési rátája. Tehát ha az átlagot nézzük az új tagállamok, illetve a régi tagállamok átlagát, az, EU az eurozóna átlagát, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon hasonló volt a válság hatása az egy főre jutó GDP kiesés nagyon hasonló volt minden említett csoportban, tehát heterogén csoportokról van szó, ne gondoljuk azt, hogy a balti államok esete minden új tagállamra igaz lehet. Ez lenne tehát az első üzenetem. Ovakodjunk attól, hogy, egész, hogy egyszerűen azt jelentsük ki, hogy az új tagállamokra súlyosabb hatással volt a válság. Ezzel azt a hatást keltjük, hogy átragadhat a válság súlyos hatása egyik új tagállamról a másikra, és ez nem tesz jót a piacnak sem, nem kell visszavonni a befektetéseket a új tagállamok piacra, piacairól, egyáltalán nem. Jobban meg kell vizsgálni a tényeket, pontosan miért szenvedték meg jobban egyes tagállamok a válságot, mint mások. Nos, nézzük a heterogene, a heterogén létokait. Megpróbáltam két csoportba rendezni ezeket az országokat makroökonomiai faktorok szerint, illetve a pénzügyi stabilitás alapján. Ami a makroökonomiai faktorokat illeti, nagyon komoly adósok volt, vannak ezen országok között, és ezek az adósok nagyon megszenvedték a válságot, de nem minden új tagállamnak vannak ilyen kiterjedt külföldi adósságai. Aztán az is döntő tényező volt, hogy lebegtetett volt a valuta, avagy pegeltéke valamihez. Aztán az is nagyon fontos faktor, hogy az ingatlan pioci buborék mennyire érvényesül az országokban. Láthatjuk azt is, hogy bizonyos ország, bizonyos új tagállamokban a háztartások alapvetően arra vannak berendezkedve, hogy megtakarítsanak, és ez jót tesz. Ezen országokban nem annyira a külföldi határon átnyúló tőke áramlásoktól függenek. Tehát a válság első hatásait nem élték meg olyan kellemetlenül. Szlovákia például olyan ország, amely ilyen megtakarító típusú háztartásokkal rendelkezik. Aztán a második dolog, amely a, a pénzügyi stabilitáshoz kapcsolódik, hogy mennyire, mennyire hihetőek, vagy szavahihetőek a helyi pénzügyi politikák. Ez ugye országonként eltérő, két ábrát láthatnak az új tagállamokat hasonlítják össze, hogy pegelt valutájuk van-e, vagy lebegtetett valutájuk, egyik a bal oldalon, másik a jobb oldalon látható. Ezek olyan országok, amelyek az inflációt célozzák meg, és láthatjuk azt, hogy az első csoport, vagy alcsoport a bal oldalon nagyon komoly külső adósággal rendelkezik, akár még a GDP 60%-át is túllépte, viszont az inflációt megcélzók elég jól élték túl a válságot. Aztán a második ilyen faktor az az ingatlanpiacra kap, kapcsolódik. Nem az összes új tagállamban van ilyen buborék. Sokkal inkább ez a pegeléshez, tehát a más valutához való kapcsolatról van szó. Ez alapján választhatók szét a dolgok más országokban, a második csoportban. Láthatjuk, hogy alacsonyabb volt a válságnak a sebessége, vagy kitörésének sebessége. Aztán a harmadik féle faktor, makroekonomiai faktor, Görögország, Portugália, Spanyolország, ezekben az országban nagyon magasan nőnek az ingatlanárak, külföldi adósságok rendkívül nagy mértékű, úgyhogy említettem, nem pusztán az új tagállamokra volt súlyos hatással a válság. Nézzük a pénzügyi stabilitásra vonatkozó faktorokat. A legfontosabb indikátor szerintem a hitel, illetve letét arány. A fekete vonalak mutatják az európai átlagot, az eurozóna átlagát, ez a 25 és 75 százalék közötti átlag, Csehország, Szlovákia, melyek új tagállamok, valóban megtakarító államok, tehát eh, képesek arra, hogy hiteleket, eh, hitelek legyenek elérhetők a piacon. Bulgária, Lengyelország középmezőbe tartozik, a jobb oldalon pedig azon országok vannak, amelyek nem képesek arra, hogy helyi megfelelő mennyiségű helyi letétük legyen ahhoz, hogy a helyi piacon hiteleket lehessen fölvenni. Az első csoportba tartozó államok kevésbé függnek az a határon átnyúló kölcsönöktől. Rendkívül fontos volt a válság alatt az, hogy milyen valutával, fizetőeszközzel rendelkezik egy ország. Ami az árfolyamokat illeti, bizonyos országokban Csehországban, Szlovákiában például nagyon sokszor nem külföldi fizetőeszköz alapú hiteleket vettek föl a háztartások, míg más volt a helyzet Ausztriában. Egy régi tagállamról van szó. Aztán azon országokban, ahol a ahol nem helyi, kipénz, helyi fizetőeszközben vették fel a hiteleket a háztartások, tehát például euróalapúak voltak ezek Magyarország vagy balti országokra gondolok, ezek sokkal sérülékenyebbek voltak ezek az országok a válság alatt. Sokkal komolyabb kockázatokat kellett kiállniuk. A következőt átugornám. Az utolsó dián azt láthatjuk, hogy, a, bizony, hogy ezekben az országokban a bankok nettó külső befektetései milyen arány, eh, hogyan eh, arányulnak a GDP-hez. Tehát ez alapvetően megmutatja azt, hogy az árfolyam kockázathoz hogyan viszonyulnak ezek az országok. Bizonyos országokban rendkívül magas ez a kockázat, tehát a bankszektorra nagyon komoly kockázatot rót ez. A balti országok, Románia, Bulgária, Egyébként a többi tagállam, többi túj, új tagállam gyakorlatilag ugyanúgy viselkedett vagy működött, mint a régi tagállamok. Az, ez, ez ehhez kapcsolatos kockázat egyébként nem igazán korrelál azzal, hogy a bankszektor külföldi vagy helyi tulajdonban van-e. Szlovákiában, Csehországban például a külföldi tulajdon ellenére pozitív maradt ez az arány. Tehát a maga, önmagában az, hogy, hogy a banki szektort egy országban, a banki szektor egy országban milyen kézben van külföldi, vagy helyi kézben, ez még nem jelent semmit. Minden a menedzsmenttől függ. Függetlenül attól, hogy régi vagy új tagállamokról van szó, hogyha megfelelőek voltak a gazdasági, makroekonómiai szakpolitikák, akkor jobban elviselték a válságot, hogyha magas volt a hitel, illetve a letétek aránya. Ez mindenképpen segített ezeknek az országoknak, jól tűrték a válságot. De még egy fontos dolog volt, hogy a banki ágazatot, a bankszektort jól vezették, függetlenül attól, hogy ez helyi kézben volt, vagy külföldi kézben. Fontos volt az is, hogy a rendszer kockázattal tisztában voltak-e a bankok. Ide tartoznak az ingatlan árak és az ezzel kapcsolatos buborékok, illetve hogy hagyományosan a bankok milyen típusú termékekkel rendelkeztek milyen kihívások állnak még előttünk. Utaltam erre korábban is. Ez lenne a harmadik üzenete. Vannak olyan szakpolitikai kérdések, amelyek nem lehet gyors választ, csodaszer találni, amelyek már régóta megkeserítik az országok életét. kérdés, az, az egyik kérdés például, hogy a fizetési mérlegen fölgyülemlett egyenetlenségeket a hard pegelt országokban hogy lehetne megszüntetni. Ez egy olyan szakpolitikai probléma, amely nagyon nehezen megoldható. Aztán a második kihívás a bankok való, vajon hogyan tudják a rendszer alapú kockázatokat kezelni, ez is ide tartozik. Nagyon fontos az, hogy a, hogy a makroökonomiai kockázatok inter, interiorizálására kérjék fel a bankokat, hogy ne hitel kockázattá váljon ez a rendszer alapú kockázat. Nagyon fontos az, hogy meglegyenek a szükséges eszközeink, melyek által csökkenthetjük a károkat, tehát hogy ne alakuljon ki pánik. A makrolikviditási kontingencia tervezésben, és fontos ez, tehát hogy legyen egy válságterv, a makroökonomiai válságterv. És még egy dolog lenne, fiskális mentő csomagok kérdése bizonyos országok megpróbálták ezt megtenni, megmentik ezt az ágazatot, illetve nagyon komoly fiskális injekciókat eszközölték ki. Ennek később persze meg lesznek a költségei, főként azon országokban, amelyek nem tartoznak még az eurozónához. Ez nagyon komoly kihívás lesz a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm, Smitkova asszony. Darvas úri a szó, aki Eurozónán kívüli államok álláspontját ismerteti. Köszönöm szépen a meghívást. Az előző két hozzászóló gondolataiból sokkal egyetértek. Azokat nem is ismételném, hanem igyekszem azoktól eltérő kérdésekre koncentrálni. Először is, mint mind a két előadó elmondotta, én is úgy vallom, hogy az új tagállamok, de általában is a kelet-középör régió szenvedte el a válságot, leginkább a világ összes régiója közül. Nagyon fontos aláhúzni azt is, hogy a múlt válságok legsúlyosabb problémái, például a, a betétesek pánikja, a bankrendszer összeomlása, vagy a, a deviza összeomlása, amit Argentinában láthattunk például, vagy Kelet-Ázsiában, ezeket eddig elkerültük. És nagyon is széttartó a válaszok sora is, amit a térségben adtak. Tehát a GDP adatok, a GDP napi zuhanása az, ahogy mérhető a válság hatása. Én kicsit másképp mértem a válság hatásait, mint mert fontos összevetni, hogy a válság előtt hogy nézett ki a világ, és a milyen növekedési pályát határozott meg a válság. A két növekedési pály közötti különbség voltak éppen a, a válság hatása. Tehát ha valaki mondjuk állásban van, és bizonyos fizet, fix fizetést kap, ezzel számol a jövőben is, aztán elbocsátják, és egy darabig nem kap munkanélküli segélyt sem, és aztán még csak a bevétele, annak a hatása sokkal súlyosabb, mint az egyébként mérhető kiesés. A következő diagram mutatja a válság ilyen jellegű hatásait. Ez kicsit hasonlít az eddigiekhez, de különbözik is attól. Az öt új tagállamot narancsszínnel merültem. Egyetértek Smitkova asszonyal abban is, hogy, hogy Csehországból kivonult az IMF már felettsége miatt. Mégis nagyon sok elemző ezeket az országot összekapcsolja. Tehát a narancs vagy piros szín az új tagállamok, a kék diagrama volt 15, a régi 15 tagállam, és a piros az egyéb államok. Afrika, Egyesült Államok, Latin Amerika, közel-kelet, Kína, tehát a világ többi része. Egy, fönt egy kék csík van, Írország, amelyet a, a buborék pukkanása nagyon komoly hatással volt, de mégis látható, hogy a három balti állam a legnagyobb hatást elszenvedett, 30-40 százalékkal csökkent a GDP a válság előtti mérésekhez, várakozásokhoz képest, hát hatalmas a negatív hatás. Aztán jönnek a többi új tagállamok, három kivétellel, Ciprus és Málta, mivel nagyon kicsik, és nincs igazán integrált kapcsolatuk Európa többi részével, és Lengyelország, amelyről később beszélek majd. De az új tagállamokat itt is látható, ütötte meg leginkább a válság, és nagy, nagyjából hasonló csoportban helyezhetők, el, kivéve a három balti államot. Mi magyarázza ezt a, ezt a, a széttartást a válaszokban? Az egyik ok az, hogy ezek az államok jelentős mértékben támaszkodtak a külföldi tőke beáramlásra, amely hirtelen leállt. Ez az utolsó diagram ábrám, amely azt mutatja, hogy a tőkebeáramlás Közép-Kelet-Európában hogyan alakult. A piros görbe a teljes beáramlás, a többi pedig a, a összetétele ennek, tehát a közvetlen beruházások, a pénzügyi befektetések és más tőkeberuházások. Látható, hogy a 2000-es évek eleje óta masszívan növekedett a régióban a tőke beáramlás, több mint meghaladta a GDP 10%-át a teljes térségben, ami nagyon nagy arány, és aztán lement szinte nullára a válság hatásaként. Tehát egyes államokban ugyan tőkekivonás nem történt, kivéve Lettországot, de a, a hatalmas beáramlás jelentősen lecsökkent nullára. Tehát bár nem vonult ki a tőke, de nem is jött be új tőke. Mi áll -e mögött a, a hatalmas tőkeberuházás mögött? Milyen és mi okozza ennek a hirtelen leállását? Vizsgáljuk meg ezt. Egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy a, a hazai politikák, a tagállami politikák nagyon fontos szerepet játszottak mindenben. A három balti államban például fenntartották a, a fix a, a valuta PEG politikát, ezt nem is javasolták ennek módosítását, és ez a PEG hozzákapcsolva a magas inflációhoz olyan környezetet teremtett, ahol a, a reál kamatok negatív mentek át. Tehát az árak növekedése meghaladta a, a hitelkamatok mértékét. Ez persze eltérítette a tőkét. Hazám Magyarország is nagyon súlyos hibákat követett el a költségvetési fiskális politikában a jó évek során, a válság előtt, amikor Európa egészen szépen fejlődött, a magyar kormány hatalmas költségvetési hiányt halmozott fel, amely elfogadatlan mértéket ért el. Tehát voltak szakpolitikai hibák, az egyes tagállamokban. Amely a fő üzenet abban ragadható meg, hogy az EU integráció önmagában is nagyon jelentősen fölhúzta a, a tőke beáramlást, és felépített bizonyos kitettségeket, sérülékenységeket is. Tehát ha megnézzük, hogy mik az okok, hogy a, miért támaszkodik ez a tegség annyira a külső tőke beáramlásra, erre vannak persze belpolitikai, szakpolitikai, hazai okai is, de maga az európai integráció, mint olyan, amely a pénzügyi integráció és a kereskedelmi integrációt zászlós hajját követte is, amely egészében hasznára vált ezeknek az országoknak, azért hozzájárult a, a, a kitettségükhöz, és ahhoz, hogy ennyire sérülékenyek voltak. És ezért fontos, hogy megosztjuk a felelősséget ezzel kapcsolatban. Ez egyik érvem. A másik pedig, hogy ezen államok számára a külkereskedelem rendkívül fontosságú, és nagyon gyorsan fejlődött az elmúlt évtizedben, és egyes államok, mint Szlovákia, a, nagyon erősen egy-egy iparágra ö, alapozta exportját, például a szlovákok az autóiparra, ezek az államok aztán még inkább megszenvedték a válságot. Ugyanakkor nagyon sok államból elvándorolt a munkaerő, erő a régi tagállamokba, és az ő hazautalásaik részben finanszírozták a, a folyófizetési mérleg hiányát. Ám a gazdasági helyzet romlása Nyugat-Európában is érezhető volt, és így aztán a hazautalások is csökkentek, és ez nehezebb helyzetbe hozta azokat a tagállamokat, amelyek korábban ennek hasznát látták. Ezek tehát azok a, az érzékenységek, a, amiért sérülékenyebbek ezek az államok, és amire vonatkozóan a felelősség megosztandó Kelet és Nyugat-Európa között. Egyetértek azzal a gondolattal is, hogy Kelet-Európa vagy az új tagállamok nem homogén csoportot képviselnek. Legalább két alcsoportra hozhatóak. És azt is hozzátenném az előző gondolatokhoz, hogy nagyon jelentős különbség van a, a két csoport kereskedelmi mérleg egyensúlyában. Mert 5-6-7 százaléka a GDP-nek a folyófizetési mérleg hiánya, ugyan, ami nem túl nagy, de a kereskedelmi mérleg hiánya egyensúlyban volt, tehát nagyjából annyit importáltak az áll, ezek az államok, amennyit exportáltak, és ebben az időszakban nagyon versenyképes iparágok is kiépültek. Ugyanakkor a másik csoport, Románia, Bulgária és a balti államok köre ez, itt egyre romlott a fizetési mérleg egyensúlya, tehát fenntarthatatlannak minősült hosszú távon ez a modell. Tehát még a közép-európai államok, tagállamok esetében, bár sérülékenyek voltak a, a, ezek az államok, mert a külföldi tőkére támaszkodtak, mégis a modell maga fenntarthatónak bizonyult. Még a balti és román-bolgár modell bizony a jövőbeli növekedésre kapcsolatban súlyos kétségeket kelt. Lássuk minek köszönhet, hogy elkerülhettük eddig a legsúlyosabb válsághatásokat. Hogy említettem, komoly nemzetközi válasz született a válságra, részben hiteleket kihelyezve ezekbe az államokba, bemutatva, demonstrálva azt, hogy, hogy Nyugat-Európa képes segíteni, hajlandó segíteni, és vállalja is a szolidaritást. A kohéziós struktúrális alapok frontloadingja is megvalósult, azaz felgyorsították a kifizetéseket azok első szakaszában, az Európai Beruházási Bank és az EBRD is nagyon jelentősen bővítette hitel tevékenységét, tehát nagyon pozitív lépések születtek nemzetközi szinten ezen államok megsegítésére. Ahogy cseh kollégám is említette, a bankrendszer sokkal stabilabb az új tagállamokban, mint a korábbi válságok idején, vagy mondjuk az ázsiai válság idején Ázsiában. Tehát ennél erőteljesebb a bankrendszer, és a külföldi bankok szerepe is nagyon fontos. A bécsi kezdeményezés, mert már szó esett, nagyon fontos volt abban, hogy a bankok vállalták kötelezettségeiket ezekben az államokban a külföldi bankok. És az LKB is az anyabankoknak likviditást biztosított. Ezen túl az EU politikai kötelezettséget is vállalt, hogy az, a nyugat-európai anyabankoknak nyújtott segélycsomagok, vagy támogatási csomagok a kelet-európai bankfiókoknak is megsegítésre szolgálják. Mint új tagállami állampolgár nagyra értékelem, és köszönöm ezt a támogatást, amelyet a régi tagállamok részéről, még az EU részéről kaptunk. Ám bizonyos kérdőjelek még fennmaradnak, és kockázatokkal is számolni kell. Egyik a külföldi bankok szerepével kapcsolatos. A külföldi bankok a válság előtti növekedésben fontos szerepet játszottak, hoztak kiváló banki technológiákat, fejlett banki technológiákat a közép-európai tagállamokba, és ez hatékony bankrendszer létrejöttét segítette, ami a gazdasági fejlődés alapja. Ugyanakkor hozzájárultak ahhoz, hogy a válság előtti sebezhetőség fennmaradt, sőt, tovább erősödött. Katarina éppen bemutatta a, a három balti államban a lakásárak növekedését. 50-60 százalékkal növekedtek évente az ingatlanárak, hosszú ideig. ez ilyen ingatlan boom nem fenntartható, nem meglepő, hogy ez előbb-utóbb kidurran. Például Lettországban az ingatlan árak 70%-kal csökkentek az ingatlan árak. Tehát majdnem kétharmada elolvadt az ingatlan értéknek a válság kapcsán. Ennek fő oka annak az, éppen a, a ingatlan buborék felfújása a válság előtt. Ez részben kapcsolódik egyes szakpolitikákhoz. A balti államokban például negatív volt a reálkamat, ám elmondható az is, hogy a külföldi bankok meglehetősen agresszív hiteltevékenységet folytattak, és a kockázatfelmérés sem volt nagyon profi. Azt is látni kell, hogy a jövőre vonatkozóan milyen kihatás adnak mindennek. Én nagyon szkeptikus vagyok. Nagyon félek attól, hogy a bankok igyekeznek kockátokat csökkenteni, ennek nagy hatása lesz Kelet-Európában, mert a bankok belátták, hogy az új tagállamokban magasabb kockázatokkal kell számolniuk, mint ahogy korábban mérték, bár ne, talán nem vonulnak ki ezen piacokról, ahogy eddig sem tették, de az várható, hogy, hogy a hitelképességük, hiteltevékenységük csökkenni fog, és ez elég aggályos. Az LKB közvetlen támogatással élt, meglepő volt például, hogy az LKB swap eszközöket nyújtott Dániának és Svédországnak, az eurozónán kívüli államoknak, de más tagállamnak ilyet nem adott. Itt a tagállamoknak nem adott ilyet. Például Lengyelország és Svédország hogy miért kezelik ezt a két országot másképp, ezt nagyon nehéz megérteni. Aztán hadd szóljak a jövő, az eurozóna jövőbeli bővítéséről. Egy kivétel van Észtország, amely idén megpályázza, kéri majd az eurozónába való felvételét. Észtország nagyon jó munkát végzett. gdp e két év alatt 20%-kal csökkent ugyan összeomlásszerűen, ha megnézik a válság értékelő diagramot, akkor ott majd nem 30%-kal csökkent a növekedési pálya, mégis sikerült egy 3%-os hiányt fenntartania az országnak. Képzeljék el, hogy a nyugat-európai országok a, hatás sokkal puhább volt, mégis magas deficitet deficitet bírnak. Észtország ledolgozta ezt a, ezt a hiányát hatalmas áldozatokkal, úgyhogy valószínűleg csatlakozhat az eurozónához. Ugyanakkor a fenntarthatósági kritériumokat ö, fenntarthatóan kell tartani az eurozónában. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság vagy az LKB konvergencia jelentése hogyan szól majd erről a remélem, hogy Észtországnak sikerül bejutni az eurozónába. Ám a többi új tagállam szempontjából a csatlakozás lehetősége jelentősen csökkent. Éppen a görögországi jelenség kapcsán, ami Írországra és Spanyolországra is többé-kevésbé érvényes, mert hogy Görögország nagyon súlyos válságba sodorta az eurozónát, és nem várható, hogy az eurozóna tagok szívesen bővítik majd az eurozónát. Valószínűleg az, a, a döntéshozók azt mondják majd, hogy épp elég gondja van az eurozónának, új tagállamokat még ne nagyon invitáljunk. Magyarország kivételével ö, nagyon különböznek az új tagállamok Görögországtól, mert hogy ö, a, a, a költségvetési hiány nagyon kicsi, csak 7% szemben Görögországgal, ahol hatalmas, 40-50% Görögországban, tehát az új tagállamok sokkal egészségesebbek ilyen szempontból, mint Görögország. Kulcsfontosságú kérdés, tehát, hogy hogyan, milyen lesz a fogadókészség az eurózónának új tagállamokkal szemben. Nagyon tartok attól, hogy a válság és a válság Görögországra és Spanyolországra gyakorolt hatásai jelentősen csökkentik az eurozóna beli tagállamok hajlamát arra, hogy, hogy bővítsék azt. 2010-ben, 2011 ben egyetlen eurozóna tagállam sem sikerült, egyetlen sem sikerült tartania az összes Maastrichti kritériumot, ugyanakkor az új csatlakozóknak mindegyiket teljesítenie kell. Tehát ez nagyon súlyos kérdés. Egyes új tagállamok nagyon rugalmas gazdasága van, így módon valószínűleg jól működne az eurozónán belül még más államok, mint Csehország és Lengyelország nagyon sikeres volt a lebegtetett valuta árfolyammal is, úgyhogy nem olyannyira fontos számukra a csatlakozás talán. Egészében azonban attól tartok, hogy a válság csökkenti az új tagállamok eurozónához való csatlakozási esélyeit. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Darvas úr. Most egy óra hosszánk van a kérdésfeleletekre. Három kérdést veszünk mindig először, és utána a válaszokat. Kérem azt is tüntessék fel, hogy kinek szól a kérdés. Tessék. Köszönöm szépen. I have a question. Köszönöm, elnök asszony. Lenne egy kérdésem. Keremans úrnak. Románia az unió tagjává vált, az egyik feltétele az volt, hogy a tőkeszámlákat liberalizáljuk. Aztán elteltek a hónapok, elteltek az évek, és azt láttuk, hogy a rövid távú küladóság egyre inkább nő. Ennek az volt a háttere, hogy a bankok, nemzetközi cégek okozták, és ez a rövidtávú adósság majdnem elérte azt a szintet, mint a nemzetközi tartalékai Romániának. Ez hasonló volt, mint amikor Dél-Korea bajba került. A kérdésem a következő lenne. Ha látják, hogy van egy ilyen irányú folyamat, hogy emelkedik a rövidtávú külföldi adósság, akkor nem lehet elvárni, hogy liberalizáljuk a tőkeszámlákat, hanem intézkedéseket kell tenni, hogy a negatív trendet megfordítsák. Mert például Románia esetében veszélybe sodorta az országot. Mi a véleménye ezt illetően? Madame Beres. Beres asszony. Madame Jori. Győri asszony. Thank you very much, Madam Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. És az előadóknak a nagyon érdekes megjegyzéseit. Elsősorban szeretném megköszönni Smitkova asszonynak azt a kijelentését, ami szerintem nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy itt elhangzott, hogy teljesen fölösleges általánosítani. Nem lehet egyforma ként kezelni az eurozónában levőket, az eurozónán kívül levőket, hiszen azt látjuk, és szerintem ez a legfontosabb tanúsága az elhangzottaknak is, hogy borzasztóan függ attól, hogy egy országnak a kormánya milyen gazdaságpolitikát eh, folytat, szinte függetlenül attól, hogy honnan indult, nagyon eltérő lehetőségeket, illetve pályai éveket futottak be ezek az országok. Tehát szerintem ez az első legfontosabb tanulság, ne általánosítsunk, hanem minden országot kezeljünk a maga szintjén, a maga rangja szerint és az elértek szerint. A második megjegyzésem az az lenne, hogy azért néhány általános tanulságot azt hiszem, hogy itt az előadók nagyon jól megfogalmaztak, és ezek közül is a legfontosabb, hogy ezek a nyitott gazdaságú kisebb méretű országok, mert azért ezek nem csak kis országok, hát ha Lengyelországra nézünk, akkor az egy igenis erősen inkább nagy ország, mint, mint, még mint középméretű ország. Ezek a külső finanszírozástól erősen függő országok rendkívül sérülékenyek. És sérülékenyek abból az egyszerű tényből kifolyólag is, hogy az eurozónán kívül találhatóak. Az egy nagyon érdekes, szerintem azért ellentmondás, hogy ezek az országok, amelyekkel 2004-től kezdve csatlakoztak, mindegyike vállalta, hogy tagja lesz az eurónak, be fogja vezetni. Tehát elvileg kötelesek vagyunk olyan gazdaságpolitikát folytatni, ami ebbe az irányba megy azt is látjuk, hogy vannak azért az Európai Unióban olyan törekvések, hogy az eurozóna csoportot azt erősebben intézményesítsük, mint egyébként a Lisszaboni szerződés is egy kicsit elindul ezen az úton, de én óvaintenék mindenkit attól, hogy ennek az intézményesítése az erősebben megtörténjen. Ez ugyanis a kívüllevők számára a feladatot még nagyobbá teszi, pedig a kötelezettség, hogy belépjünk, az ott van. Tehát én óva intenék attól, kérdezném akár ezzel kapcsolatosan az eladók véleményét, hogy ezt hogy látják. A harmadik megjegyzésem pedig az lenne, hogy hogy a kormányok felelőssége óriási ügye. Most mindenki Görögországgal van elfoglalva, de hát sajnos Darbas úr is emlegette, pont Magyarország volt az, amelyik már egyszer bemutatta, hogy bizony, hogyha nem teljesen tökéletes adatokat szolgáltatunk, hogyha trükközni próbálunk a költségvetéssel, az bizony először is kiderül, másodszor is tönkre teszi egy országnak a hitelét. Magyarország szerencséjét most Görögországnak hívják, mert ugye most már nem erről szól a történet, hanem a legújabb történésekről. De hát egyértelmű, ha egy ország tisztességesen szolgáltat adatot, jól gazdálkodik, akkor elkerülheti a, a veszélyt emlegették Lengyelországot, nem indult jobb helyzetből, mint Magyarország, sőt, és az egyetlen országként pozitív növekedése volt még 2009-ben is, ami szerintem tökéletesen mutatja, hogy felelősen gazdálkodó országok meg tudják csinálni azt, amely, hát hogyha nem ilyen kormány, ha nem felelősen gazdálkodó kormányok vannak, akkor ez a lehetőségük nincsen. Az is egyértelmű számomra az elhangzottakból, hogy arra is figyelni kell, hogy az uniótól kapott lehetőségeket hogyan használjuk fel. Ha megnézzük, ugye az európai újjáépítési programmal ki tudott élni és ki nem tudott élni. Azok az országok tudtak élni vele, amelyek felelősen gazdálkodtak. Megint itt van Magyarország, amelyik előre fölélt mindent, amelyik eladósította magát, meg költségvetési hiányt halmozott fel akkor, amikor még jól ment a gazdaságnak, amikor még Európa növekedett, amikor pedig beütött a baj, akkor mi nem tudtuk követni az európai újjáépítési programban lefekteteket, az adócsökkentést, illetve az olyan támogatásokat, amelyek segítették volna a gazdasági növekedés beindítani. És mind a mai napig ez a legfontosabb baj, azért van még erre az évre is negatív növekedés prognosztizálva nálunk, mert nincs eszközünk arra, hogy a növekedést valahogy gerjeszük, beindítsuk, és ez, ez egy nagyon nehéz, hogyha egy ország előre fölírja a tartalékait, akkor már nem tud mit tenni. És még egy megjegyzésem a bankok, külföldi bankok tevékenységével kapcsolatban. Nem kérdés, hogy szükség van rájuk, nem kérdés, hogy nagyban hozzájárultak a régió növekedéséhez, Viszont azt is látjuk, hogy bizony egy hónap alatt is milyen óriási összegeket vittek ki a régióból, csak Magyarországról egy hónap alatt 3 milliárd euró hagyt el ilyen-olyan formában. Madam, your, sorry, could you ask ja, ja, ja. És itt jönne a kérdésem. Látjuk, hogy ez a rendszer sérülékenységéhez nagyon erősen hozzájárul. Amikor az Unió ugye a pénzügyi újraszabályozásra készül, és itt az Európai Bizottság képviselőjét kérdezném, elsősorban kérem Mansurat, Tekintettel vannak-e arra, hogy ez a pénzügyi üraszabályázás hogyan érinti az egyes tagállamokat? Mire gondolok? Ha például megemeljük a tőkekövetelményeket, mint ez szerepel a jogalkotási tervben, akkor azok a bankok, ahol, amelyek nem estek át egy feltőkésítésen, hiszen láttuk, hogy ez a bankrendszer Kelet-Közép-Európában nem kapott olyan tőkeinjekciót, mint Nyugat-Európában, akkor nem kerülnek-e ezek a bankok versenyhátrányba? nem tudják, ugye valószínűleg ezt nehezebben fogják tudni kigazdálkodni, ha nehezebben gazdálkodják ki, akkor ez azt jelenti, hogy a hitelezési tevékenységüket fogják vissza, ami pedig megint a régió kis és középvállalkozásait sújtja. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy készítettek-e olyan hatástanulmányokat, amelyek modellezik, hogy mi történne az ilyen szigorítások bevezetése esetén. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, szeretném megkérni minden hozzászólat, hogy két-három percben tegye fel a kérdését, hogy mindenki lehetőséget kapasson. A néppárt egyszerre Hübner asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az egyik a banki szektort, illetően azt hiszem Kéremans úr említette, és ezért őt kérdezném figyelembe véve a bizottság tanulmányait. Ön mit gondol? A válság aláásta-e a banki szektornak azt a képességét, hogy hiteleket bocsássanak ki, és hogy állnak az új tagállamok banki piacai? Ön szerint kiigazítási mechanizmusokra szükség van-e? Ön, ön mit gondol, a következő években a banki szektor hogy fog kinézni? Az új tagállamokban összehasonlítva a régi tagállamokkal. Smitkova asszony azt mondta, hogy ha a lebegtetett és a rögzített árfolyamú országokat összehasonlítja, akkor a, az egyik csoport sérülékenyebb, mint a másik. Az eurózónát össze lehet -e konkrétan hasonlítani a nem eurozóna tagállamokkal. Az eurozónába való belépés esélyét és az életképességet befolyásolja, hogy rögzített vagy levegtetett árfolyamú piaca van az országnak. Köszönöm. Kérem, az úr, azt hiszem önhöz volt a legtöbb kérdés. Köszönöm szépen. Próbálok sorrendben válaszolni a kérdésekre. Először román képviselő kérdésére válaszolnék. Azzal kapcsolatban, hogy a rövid távú tőkebeáramlások helyzete hogyan alakul Románia esetében, vagy más országokban. Azaz, avagy, hogy a szabad tőke mozgások fétisét miért tartjuk meg nem csak az EU-n belül, nem csak az EU gondolkodott el ezen a kérdésen, hanem maga az IMF is, tehát hogy rövid távon kontrollálják vagy ellenőrizzék valamennyire a tőke mozgásokat, így a spekulatív, rövid távú tőke beáramlások negatív hatását csökkenteni lehetne. Nos, miért is döntöttünk mi is negatívan ezzel kapcsolatban? Először is azért, mert meg lehet kerülni az ilyen irányú intézkedéseket. A második dolog, világos jelei vannak annak, hogy az érintett országokban olyan típusú problémák is fönnállnak, amelyeket nem lehet ilyen ortodox, piaci, piacorientált eszközökkel megoldani. Tehát elképzelhető, hogy hogy a forrásokat nem megfelelően használják majd fel, hogyha kontrolláljuk a tőke, tőke, tőke mozgását. Milyen alternatívája lehet ennek? A monetáris politika sokszor nem túlságosan hatékony ezen a területen, hiszen, hogyha, hiszen nagyon sokszor ez az inflációt növeli meg, úgyhogy sokszor az az egyetlen megoldás, hogyha a fiskális politikát, tehát a költségvetést, és megszorításokat teszünk. Ez sokszor nem jó hír, a szavazóknak ez nem szokott tetszeni. Nehéz tehát a megoldást megtalálni. Próbáljuk, eddig, az eddigiekben legalábbis próbáltuk elkerülni ezt a megoldást, de bizonyos esetekben nem lehet költségvetési megszorításokkal élni. Ennyit erről a témáról. A második kérdés feltevője, ha nem tévedek, egy cseh képviselő kérdésére válaszolnék. Elnézést, magyar volt a hozzászóló. Én az angol, angol tolmácsolásban hallgattam a kérdést, ezért nem tudtam. Ha jól értettem, az volt a kérdés, hogy az új pénzügyi szabályzást, amelyet ugye most készítünk elő, a, ugye szorosabbra, szorosabbra venni, vagy szigorúbbá fogná a tőke követelményeket, vagy a, kap, vagy a kockázat mérlegelést, ha nagyobb tőke szükséget állapítunk meg, akkor nehezebb dolga lesz, nehezebb dolga lesz később a bankoknak, nem tudnak hiteleket folyósítani, és ez közvetve a kis és középvállalkozásoknak tesz rosszat. Hát jelenleg azt mondhatom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés. Pénzügyi válságot éltünk meg, mindenki túladósodott, nagyon komoly spekulációs folyamatokat látunk, úgyhogy mindenképpen szabályozni kell. Hogyan lehet szabályozni? Hát lehet a tőkét valahogyan kontrollálni, ezt nem nagyon szeretnénk. Avagy kérhet, számon kérhetjük a bankoktól, hogy legyen nagyobb tőkéjük. Van ugye a 8%-os bázeli követelmény. A legtöbb tagállam ezt teljesíti, úgyhogy ezen, e, e fölött vannak. Úgy lehet megoldani tehát a dolgot, hogy a banki szektort valahogyan ellenőrizzük, szigorítjuk a feltételeket. Tehát jelenleg azonban nagyon kockázatos a gazdasági helyzet, tudatában vagyunk a problémának, de egész egyszerűen még nem érkezett el ennek az idő. Aztán az EKB szerepéről is volt szó, nagyon komoly likviditási injekciókat adtak, ugye az volt a gond, hogy a bankok már nem bíznak meg egymásban, a bankközi piac beállt, úgyhogy mindenképpen az EKB-tól lehetett csak likviditást válni. Ideális esetben ezeket a pénzeket, ezt a likviditási injekciót hitelezésre használják, de a hitel lehetőségek sokkal korlátozottabbak. És ha nem elérhetők a hitelek, akkor a gazdaság nem lendül fel. Aztán még egy kérdés, a harmadik, ezt Hübner asszony tette fel. Lengyel képviselő volt, van szó, ebben aztán teljesen biztos vagyok, mert korábban biztos is volt. Őt felismertem a banki szektor átstruktúrálásáról tett fel egy kérdést az ezzel kapcsolatos kilátásokról. Azt hiszem, ez sokkal inkább versenypolitikai kérdés. Bizonyos bankok nagyon komoly állami támogatást kaptak. Nem annyira Lengyelországra gondolok. Ott ez azon kevés ország közé tartozik, ahol ez nem nagyon történt meg, de Lettországban, Magyarországon, az OTP esetében például erről van szó. Az államháztartás nagyon gomos segítséget nyújtott a bankoknak, hogy megkíméljék őket az összeomlástól, és a nemzetközi segélynyújtás, vagy segítségnyújtás is komoly volt a bankokat át kellett alakítani, meg kellett kurtítani szolgáltatásaikat, tevékenységüket, hiszen az volt ennek az állami támogatásnak a lényege, hogy nem lehet a piaci részesedését növelni a kedvezményezett bankoknak, azon bankok kárára, akik nem kaptak ilyen állami támogatást. Nem könnyű ez az átalakítást, a karcsúsítás, a profil alakítás, mert a szóban forgó bankok nem tudnak túl sokat hozzátenni a gazdasági fellendüléshez, de a szabad piac elvei alapján egyenlő esélyeket kell mindenkinek biztosítani, és azon bankok, akik állami támogatást kaptak, átalakítást kell, hogy megvalósítsanak. Egy, általában 5 éves időszakról van egyébként szó, 5 éves határidőről, és hogyha visszafizetik az állami támogatást, akkor ismételten felvállalhatják régi profiljukat. Uh, akkor az országméretre vonatkozó kérdéssel kezdeném. Nyilván ez az olyan egyik olyan tényező, amire nem tértünk ki külön, de számít. Ezen kívül Szlovákia és Cseh köztársaság, mi sem vagyunk kifejezetten nagy országok, mégis sikerült legyőzni a válságot, viszonylag jól megbírkozni vele. Két tényezőt már említettek, az előttem szólók, amely inkább számít, mint az állam mérete. Először is megfelelő helyi betétekre szert tud-e tenni az ország. Na, ilyenkor nem számít, hogy kisméretű az állam. És természetesen ez a képesség attól függ, hogy a belpolitika mennyire hiteles a politikák történetétől, és talán 50 évre visszamenőleg is. Ezzel nem lehet változtatni, nem lehet felgyorsítani, úgyhogy bizonyos startpozícióból indul minden ország. Ezen kívül a közvetlen külföldi tőkeberuházás. Ennek a célkütőzései nagyon fontosak. Ez növelheti a gazdaság export kapacitását, még akkor is, hogyha az ország kicsi, akkor is elég bevételre tehet szert ahhoz, hogy finanszírozza ezt az exportokból de mint láttuk Görögország esetében, itt is más történt. Nyilván itt a kereskedelmi deficit, hogyha negatívba megy, akkor ez nem fenntartható. Ezen kívül a kifizetési mérleget illetően. Gyakran említik ezt az eurozónával való belépéssel, eltűnnek a kifizetési mérleg problémák. De olyan országok esetében, Spanyolország, Portugália, Görögország, ahol a külföldi adósság magas, bár úgy tűnik, hogy megszűnnek a problémák, a valóságban, a mélységben még mindig ott vannak, és ezeket rendbe kell hozni, és a külföldi adósságot törleszteni kell. Kérdés, hogy adoptálják-e ezek az országok, a potenciális jelöltek a lehető leghamarabb az eurót, és így legyőzzék-e a problémákat. Én nem hiszem, hogy maga az euró gyógyír lenne a problémákra. Az egészséges belső pénzügyi politikák, ez a megoldás. Úgyhogy az euró bevezetése nem lehet az egyetlen megoldás, és nem kínálhat megoldást mindenre. De a szavahihetőség nagyon fontos. Helyi hazailletétekre van szükség, de még egyszer ez történelmileg is függ a hitelesség. Ezt ezen nem lehet változtatni. A balti államok például a hitelességi hiányokat, a történelmi hitelességi hiányokat legyőzhetik, hogyha minél hamarabb adoptálják az eurót. Nem tudom, de ez nem hivatalos, de a történelmüket nem törölhetik ki úgyhogy a szavahihetőség visszanyerése még eltelik egy kis idő, mire megoldódik. Ami a külföldi bankokat illeti. Volt egy olyan diám, ami a külföldi kölcsönöket tüntette fel. Teljesen mindegy, hogy a bank hazai kézben van-e, vagy külföldi kézben. A Csehköztársaságban például a szektor egy részét külföldiek tartják kézben, de olyan eseteket is tudunk, ahol hazai kézben van a bank, és mégis beütött a válság. Úgyhogy magukat, a külföldi bankokat nem lehet hibáztatni a válság beütéséért. Inkább azt lehet mondani, hogyha a külföldi bankok kezében levő leányvállalatok irányítása nem volt megfelelő, akkor az hozzájárulhatott a válsághoz úgyhogy inkább mikroszinten volt a probléma a helyi bank ágazatok irányításában. De nem akarok általánosítani, nem akarom azt mondani, hogy a külföldi bankokat lehet hiá, hibáztatni a buborékokért. Aztán volt egy kérdés, hogy az új szigorúbb szabályzatok csak fokozzák-e a problémákat, különösen, hogy tőke emelést írnak-e elő. Én úgy gondolom, hogy ahol megfelelő volt a bankok gazdaskodási politikája és a bankok felügyelete, ott a bankoknak nem fog problémát okozni, hogy összeszedjék a tőkét. Például a cseh köztársaságban negyed évente egy úgynevezett stressz tesznek, vetjük alá a bankokat, és ha azt látjuk, hogy egy bank nem tud megbírkozni egy viszonylag kisebb mértékű sokkal, például ingadozással, és így tovább, akkor arra kérjük őket, hogy az alaptőkéjüket emeljék. Gyakorlatilag az alaptőkék magasabb, mint amire szükségük lenne. Úgyhogy ahol megfelelő a banki felügyelet, ott nincs, nem lesz szükség majd arra, hogy külön emeljék a banki tőkéket. A megoldás az, hogyha a felügyelet megfelelő, még akkor is, hogyha külföldi kézben van a bank, a terhelési tesztet megfelelő időnközönként el kell végezni a bankokat illetően. Az utolsó megjegyzés a rögzített árfolyamokat és az eurozóna belépést érintette. A kiigazítás mechanizmusok nagyon hasonlók a két fajta országcsoportban. Hogyha nem elég rugalmas a gazdaság, akkor az árazási mechanizmusok és a munkapiac is reagál. Mind a rögzített, mind a lebegtetett árfolyamú országokban hasonló lesz a reakció a krízisre, növekedni fog a külföldi adósság, de a szavahihetőséget, a hitelességet, illetően az eurozóna tagok jobb helyzetben vannak. Szavahihetőbbek, hozzáférhetnek az Európai Központi Bank likviditási csomagjaihoz, úgyhogy jobban meg tudnak birkózni a válsággal. Ez nem ugyanígy lenne érvényes a rögzített árfolyamú országokra. Tehát az eurozónán belül megint csak, hogyha megfelelő egy ország gazdasági politikája, akkor először a hitelességre kell figyelni. Darvas úr szeretne válaszolni? Csak gyorsan kiegészíteném. A Győri Enikő említette az eurozóna intézményesülését e ponton nem értek, részben nem értek önnel egyet, mert nagyon világos, hogy az eurózó nem mehet úgy tovább, nem működhet úgy tovább, ugye, ahogy, ahogy korábban. A válság után, és nem csak Görögország esetéről beszélek, bár Görögország a felelőtlenség példája, de Írországban, Spanyolországban is hatalmas ingatlan piaci és, és fogyasztói buborék pukkant ki, és nagy bajban vannak ezek a gazdaságok, mert az ingatlan piac szétesése után eltűntek az ingatlan piacra beruházott eszközök, és a jó időkben Spanyolországban például adókedvezményt adtak az ingatlan ágazatnak, tehát a, a kereslet élénkítő politika is hozzájárult a bajokhoz. Tehát nagyon sok módosításra van szükség az eurózónában, hogy aztán formálisabb lesz ez, vagy megállapodásokon alapuló, az egy másik kérdés. Persze az igaz, hogy az európai, az, az, az eurozónában való politikákat egymáshoz közelítenék el, mert a jelenlegi intézményi rendszer bajokat mutat fel. Abban egyetértek önnel viszont, hogy nem szabad úgy, ten, úgy megcsinálni ezt, hogy ez a kelet-európai államokra negatív hatással járjon. Mert az LKB például a válság során a likviditást úgy biztosította, következőképpen csökkentette az eszközök minőségét, tehát a refinanszírozási eszközök eh, minőségük követelményeit csökkentette. Tehát az LKB finanszírozásra nem alkalmas eszközöket is elfogadott. Magyarországot nem említem, de Lengyelországban a lengyel állampapírok eh, nagyon megszenvedték a válságot. Lengyelország nagyon felelős politikát követett az elmúlt évtizedben, és helyzete így viszonylag jó volt, ám a lengyel politikusok között pánik ütött ki, amikor 3,2-ről 5 ra csökkent a, a, a, a, az árfolyam az euróhoz képest, így helyes volt az ijedelem, a helyén való volt, ám ha az Európai Központi Bank az Lotyiban leszámított ö, államkötvényeket, állampapírokat nem engedte volna meg refinanszírozásra alkalmazni, akkor sokkal nagyobb lett volna a baj. Tehát a szakpolitikai koordinációt erősíteni kell az eurozónában, ám az ütagállag számára kell olyan ö, eszközöket nyújtani, amelyek a, a jó teljesítményhez kapcsolódnak, és amelyek révén elkerülhetjük azt, hogy az, a szabályozás a új tagállamok kárára legyen. Monsari, Ivailo Kalfin, Ole Schmidt, Beres, Is there anyone else who... Van-e még valaki, aki... Valaki kérem még szót, az felsoroltakon kívül. Jó, akkor lezárom a hozzászólók listáját. Jakon Sári asszony. Köszönöm szépen. Most már tudjuk, hogy az EU-s tagállamok és az új tagállamok között nagyon nagy különbségek vannak. A kérdésem a következő lenne. A politikai kultúrát illetően van-e jó példa? Van-e olyan ország, amely a válságban jól lavírozott és jól megoldotta a problémát? Vannak-e olyan országok, amelyek konszenzust voltak hajlandók kötni, vagy összehasonlító olyan országok, amit például az USA, amely inkább konfrontatív, és amely, tehát hogy vannak-e különböző képességek arra, hogy hogyan dolgozták föl a válságot az országok. Ugyanis Lengyelországot gyakran emlékezték, hogy milyen jó példa arra, hogy hogyan lábaltak ki a válságból. Ezt kifejteni inkább? tehát konkrétan Lengyelországot, mert engem ez nagyon érdekelne. Köszönöm. Elnök, következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne néhány megjegyzésem. The, the panelists. Uh, to be the... Nagyon rövidre fogom fogni. Először is. A válságot illetően. Hátulról kell kezdenünk ezt az egészet, az, hogy megértsük. Nem arról van szó, hogy valaki új vagy régi tagállam. Gazdasági fejlettség szintje, ez a fontos. Ha megnézzük a régi tagállamokat, akkor ott is válság volt. Ha a kohézióról van szó, minél erősebb, annál kevésbé sújtott az államot a válság. Az Európai Központi Banknak a politikája egyébként szerintem csak ront a helyzeten. Nem lehet elvárni, hogy az Európa egyik részében az Európai Központi Bank az úr, a másik részében pedig az IMF. Ez nem lehetséges. Ezt nem lehet megvalósítani. Először is a válság forrása Közép- és Kelet-Európában. Ennek oka főleg a piacok helyzete. Az európai piacon az ezekből ér ezekből az országokból érkező áruk iránti keresettség csökkenése. Szerintem a jog orvoslat az lenne, az lenne a jó, hogyha most megpróbálnánk erre közösen megoldást találni. Egyébként néhányan említették azt is, hogy minél jobb volt a makroökonómiai politika a válság előtt, annál jobban megbírkoztak ezek az országok, legalább a válság első részével. Kisebb volt a költségvetési deficit, vagy inkább pozitív volt, kisebb volt a külföldi adóság, és így tovább. Ehhez szükség volt a megfelelő banki felügyeletre és a túltőkésítés megakadályozására. Ezen kívül alapvetően két monetáris rendszer van életben az új tagállamokban. Az egyik a kötött, a másik pedig a lebegtetett árfolyam. Szerintem egyikre se lehet azt mondani, hogy jó vagy rossz. Persze a lebegtetett egyfajta automatikus stabilizációs mechanizmust foglal magában, de ugyanakkor a kötött szerintem jobb makroökonomiai politikát jelzett a válság előtt. Tehát azt látjuk, hogy azok az országok boldogultak jobban a válság előtt, akiknek kötött volt az árfolyama, ami a kockázatokat illeti. Az egyes új tagállamokban eltért a válság hatása. Ez egyértelmű. De a magas kockázati tényezők, ez a közös nevező az új tagállamok között. Ez megint csak makroökonómiai tényezőkre vezethető vissza. Ezek eltérnek az új tagállamokban. A költségvetési beavatkozása sokkal kisebb a játéktér, a költségeket jobban lehet csökkenteni. Például az új tagállamokban gyakran azt látjuk, hogy sokkal rugalmasabb a költségvetési csökkentés. A közvetlen külföldi beruházások csökkenése szerintem ez nem tragikus, nem értek egyet azzal, amit a szakértők elmondtak. A közvetlen külföldi beruházások általában tőke injekciók voltak, és azt láttuk, hogy ez nem fenntartható. Hogyha Trova elnök figyelmezteti hozzászólott, a kérdését szeretnénk hallani. Ami amit véleményem szerint tennünk kellene most a válság után, az új tagállamok többségéknek nincs nagyon szüksége fizetési mérleg segítségre, kivéve azt a hármat, amit említettünk. De a valós gazdaságra, a piacok újraélesztésére van szükségük. És kínálnék egy megoldást, amit talán nem közvetlen megoldás, az euró bevezetése, ezt láttuk, de szerintem Uh, uh, az IRM 2-es mechanizmus az szerintem egy jó megoldás lenne, jobb gazdasági politikát eredményezne. Köszönöm. Köszönöm szépen, a Schmidt következik. Köszönöm, elnök köszönöm. Nagyon érdekes előadásokat hallhattunk, illetve a vita is nagyon érdekfeszítően alakul. Ez a hozzáadott érték. Az IMF korábban úgy nyilatkozott, hogy stabilabb lenne a helyzet, hogyha több ország csatlakozott volna az eurozónához kiegyensúlyozottabb módon. Ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi az előadók véleményére. Darvas úr azt írja következtetések között, hogy a görög válság hatására nehezebben elképzelhető az euróvezet kibővítésére. Miért gondolja ezt így? Ennek lehet, hogy az ellenkezője az elképzelhető, hiszen sokkal elmélyültebb együttműködése van, lenne szükség Európában. Tehát talán nem radikálisan meg, nem arra kérném, tehát elképzelhető az is, hogy nem radikálisan meg kéne változtatni az eurozónába való belépés feltételeit, de lehetne ezt rugalmassá tenni. Az IMF megkérdőjelezi a régi monetáris politikát, úgyhogy nagyon gyorsan zajlanak a történések, nem csak Európában, hanem az egész világon. Nem tudom, talán túl, szerintem talán túl pessimista a megfogalmazás. És még egy dolog, a, a, a lebegtetett valutákról. Nagyon érdekesnek találtam, hogy ön szerint a lebegtetett valuták hozadott értéket jelentenek. Én mindig úgy képzeltem, hogy ez a típusú lebegtetett valuta ö, politika ö, csak nem erkölcstelen. Az én hazámban már csak nem 40 éve exportáljuk a leértékelési inflációs problémáinkat Dániába, Finnországba, a szomszédainkhoz. Szerintem ez a fajta szolidaritás nem jelenik most meg Európában. Elnök, köszönöm szépen, Schmidt úr. Egy mondatom lenne még, mondja Kálfin úr. Levekötött árfolyam stabilitá- stabilitást hoz a gazdaságba. Ez benne van a tankönyvekben, a gazdaság számára tehát előnyösebb. Én azt mondtam, hogy akkor is, hogyha uh, a, megvan a szépsége persze a rögzített árfolyamnak is, ezt is kifejtettem. Elnök, most kérem a előadóinkat, hogy két perces válaszokkal éljenek, mert hogy még egy kör kérdéskörre is válaszolni kell, úgyhogy az idővel sáfárkodnunk kell. Zile úr teheti most föl a kérdését, és megnyitjuk a második kört ezzel. Okay. How you prefer? How do you prefer? Vagy most minden kérdést meghallgatnak, vagy közbe válaszolnak? Oké. Okay. Oké. Okay. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Comme ça, je pense que tout le monde aura pu poser ses questions. Euh, simplement, euh, je m'excuse auprès des panélistes de ne pas avoir pu être là. Euh... Köszönöm szépen. Elnézést szeretnék kérni, hogy nem voltam itt rögtön a kezdetétől, de lenne néhány megjegyzésem először is. Hogyha nem abból a szempontból vizsgáljuk, hogy a válság milyen problémákat okozott, hanem a bankszektor felügyeletét vesszük nagyító alá, hiszen láttuk, hogy mennyire fontos a külföldi tőkét, illetően a banki szektor, akkor azt látjuk, hogy majdnem minden új tagállamban valóban ez a helyzet. Ezt egy tényezőként kellene figyelembe venni. Például Smitkova asszony azt mondta, hogy ez nem alapvetős fontosságú a válság elemzése szempontjából. De, hogyha Magyarországot veszük példának, az a tény, hogy ez egybe esett. az régi tagállamokban a banki szektor újjáépítésével, akkor szerintem mégiscsak szerepet játszik ez a tényező. ahol a tőke szabad mozgását csak a pénzügyi beruházási korlátozások szabták meg, akkor, és akkor most rátérnék a kérdésemre, nem szeretnék számokat emlegetni. A nemzeti felügyelet, amelyet a külföldi bankok felett gyakorlunk, ez nagyon nehéz ügy ezen kívül. Nagyon változó a helyzet. Ha ezt figyelembe vesszük, hogy ezek a bankok mekkora beruházásokat végeztek. Tehát egyik oldalról hatalmas beruházásokat végeztek, másrészt a nemzeti felügyelet elégtelen volt. Ha ezt a két tényezőt figyelembe vesszük, hiszen láttuk a tényezőket, akkor ebből milyen tanulságot vonhatunk le másodszorban? az eurozónán belül levő országok esetében is a gazdasági növekedési modellekkel problémák vannak. Például Írországban és Spanyolországban gyakran idézték az építőipart. De én ezt nagyon problémásnak látom. Spanyolország és Írország, ha úgy tetszik, inkább növekedési modellként, mintaképpént kellene hogy szerepeljen. Ehelyett mit látunk? Pont negatív példaként szerepelnek. Aztán láttuk a növekedési rátát a balti államokban is, hogy hogy nézett ki. Milyen jövőbeni modellezést tudunk ezek alapján elvégezni? Ezen kívül, ön mit gondol a mai vitáról? A válság előtt állandóan azt mondtuk, hogy az eurózónában való államok nem tartják tiszteletben a kritériumokat, tehát akkor a csatlakozásra váló, belépésre váró államok miért kellene, hogy tiszteletben tartsák a kritériumokat? Görögországot és más tagállamokat tekintve. Ön szerint milyen hatása lehetne ezekre az országokra az eurozóna kiterjesztése? Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is. Én is elnézést kérek, hogy később futottam be, de megjegyzésem is volna, meg két kérdésem is. Teljesen egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a kormányzat kell, hogy vállalja a a felelősséget részben adópolitikáért például én is egy balti államból származom, mi is kaptunk támogatást, de nem értek egyet azzal, hogy a, szerintem a balti országnak igenis volt felelős politikája. Észtországban nagyon nagy fegyelem volt a költségvetésben, Lettországban sem volt a hiány olyan nagy. 2007-ben is plusszal zárt a költségvetés, amit nyugat-európai államok nem mind mondhatnak el magukról. Tehát a gond szerintem inkább a, a magánhitelek körében adódik, mert hogy a vállalatok és a háztartások oly sok hitelt vettek fel, amelyet részben skandináv bankok adtak nekik, 2007-ben a GDP 40%-át tették ki a, a magánhitelek, ami a GDP csök, zsugorodása miatt majdnem 200%-ra futott fel arányaiban. Ez Lettországban hatalmas gondot jelent. Feltehető a kérdés, hogy miért? Részben a, a rögzített árfolyam miatt, miatt is volt ez, és a skandináv bankok pedig piacot akartak szerezni, ezért követtek olyan agresszív politikát a, a, a bőséges években, a skandináv bankok sok esetben a, a hitel kihelyezések alapján a, a profitok 10%, 10%-os kihelyezés mellett 20%-os volt a, a, a jövedelem arányuk ebben a térségben. Az, az IMF-fel és a bizottsággal tárgyalva is igyekeztünk hitelt kapni. Az egyik feltétel az volt Letország számára, hogy fenntartsuk a PEG rendszert. Mert hogyha a, lat, a lett piac hiteleinek jelentős része euróban kerül felvételre, és hogyha megengedik, hogy lebetetett költségvetés legyen az akkor sose kapják vissza a pénzüket. Ezzel a Parex Bank, ami a másodnőbb bank Lettországban, és így módon kapott segítséget, elkerülendő azt, hogy torzuljon a verseny a a balti bankok között. Tehát ez egyfajta olyan segítség, amit az adófizetők vállára helyeznek részben. Ezért intézem kérdésemet Kereman úrhoz. Talán újra kéne tárgyalnunk azt a megállapodásunkat, amely a rögzített árfolyamot követeli meg. Lehet, hogy ettől visszaléphetnénk, hogyha az Európai Bizottság elfogadja. A második kérdés Észtországra vonatkozik. Darvas úrnak nagyon hálásan hallgattam az előadását, meg a megjegyzéseit. Nagyon érdekes adatokat közölt a diagramján, az észt és a görög helyzetet összevetve, és arról beszélve, hogy egyetlen jelenleg eurozona tag sem teljesíti az összes Maastrichti követelményt, miközben Észtország lehet, hogy sikerrel jár ebben, úgy tűnik most. Almónia biztos Strasbourgban azt mondta, hogyha semmi súlyos baj nem történik, akkor júniusban a bizottság meghívja Észtországot az eurozónába. És ha az észtek tudják tartani a Maastrichti feltételeket ez évben, és nem fogadják őket az eurozónába mégsem, akkor ennek milyen politikai üzenete lesz? És milyen üzenete lesz a pénzügyi világban? Ez nagyon súlyos az eurozóna szempontjából is. Ha nem képesek felvenni Észtországot, amely az egyetlen ország végső soron, amely teljesíti a Maastrichti feltételeket, annak milyen kihatása lesz? Erről mit tud mondani? Uh, uh, Köszönöm szépen, kedves előadók. Azt hiszem mindenkinek már csak 4-4 perc maradt. Most először Darvas úrnak adom meg a szót. Hogy válaszoljak egyszerre az eurozóna bővítéssel kapcsolatos kérdésekre egyszerre. Felmerült a kérdés, hogy a görög baj lehet, hogy még könnyebbé teszi majd az új e- tagállamok csatlakozását. Én közgazdász vagyok, nem politikus, de ha politikus volnék, és volna lehetőségem az adófizetőim pénzéből segíteni egy olyan országot, amely csalással kerül be az eurozónába, aztán meg csalt a költségvetési adatai közlésében is, akkor politikusként nehezen költeném az adófizetőim pénzét erre. De hát nem vagyok politikus, mégis attól tartok, hogy az eurozóna tagállamainak politikusai úgy gondolják majd, hogy épp elég bajuk otthon, meghagy a zónán belül, és sokkal alacsonyabb egyfőre első GDP-vel rendelkező tagállamokat, amelyek potenciális kockázatot hozhatnak. Már megnézzük Spanyolországot, Portugáliát, ezek is nagy bajban vannak, még teljesen más oknál fogva, mint Görögország, meg Görögországban a felelőtlen költségvetési politika volt az ok, még Portugáliában túl 99-ben túl erős árfolyammal léptek be az eurozónába, az akkori boommal, az infláció nőtt, csökkent a, a versenyképesség, és amikor Portugália belépett az eurozónába, a legalacsonyabb növekedési rátával bírt, és konvergenciát nem igen mutatott fel már akkor. Spanyolország szintén a kamatlábak csökkenése miatt, és, és szakpolitikák miatt egy nagy ingatlan piaci boomot élt meg, nagyon növ, hatalmas mértékben növekedtek a kiadások, a gdp nem belül a legnagyobb ütemben ez, itt nőtt a, az ingatlan beruházások aránya, Spanyolország pedig nagy bajba kormányozta magát, nagyon nehéz lesz kilábalni, mert ekközben elvesztette versenyképességét, mert nőtt a, a munkaerő ára Spanyolországban is, de Spanyolország azt a, azzal a bajjal kell szembenézni, amivel Portugália 99-ben kell szembenézni. Spanyolország azonban sokkal nagyobb ország, így a baj is nagyobb. Tehát ha az eurozónán belül is rosszul megy az államoknak, akkor az a külső jelentkezőknek is rossz hír. Mert hogy attól tartok, hogy politikai oknál fogva, éppen politikai fokoknál fogva szigorúbb lesz a megítélés, mint korábban volt bár egyetetes Mitkova asszonynal abban, és Kerman úrral, nem tudom, melyik említette, hogy az új tagállamokban a munkaerőpiac meg a termelési piac is rugalmasabb, mint a régi tagállamokban, így talán jobban meg tudnak felelni a kívásokkal, mégis rejtenek kockázatokat. Tehát, hogy gyors lesz az eurózóna bővítése. E, szerintem Csehország és Lengyelországnak érdeke lehet, hogy fenntartsa a rugalmas árfolyampolitikát hitelképesek, jól működnek, jól igazodtak, igazodták ki gazdaságpolitikáikat. A balti államok esetében a legjobb alternatíva számukra lehet leghamarabb csatlakozni a zónához. Ám a versenyképesség kérdése nagyon súlyos itt is. Mert attól tartok, hogyha még ha Észország csatlakozna is jelenlegi árfolyammal, akkor egy második Portugália esete lehetnek. Persze Észország rugalmasabb, a bérek csökkennek, ám hogyha a nominális bércsökkenés mértékét vizsgáljuk és összevetjük az elmúlt 15 év bérnövekedésével, akkor nagyon kicsi. Mert hogy mind a három balti országban csökkennek a nominális bérek, de a reál érték ezeknek igazából nem olyan nagy mértékben csökken. Tehát a versenyképességüket nem tudják növelni, illetve a saját kockázatokra tehetik ezt, Kicsi ugyan a gazdaságaik mérete, de saját érdekük, hogy a versenyképesség kérdését nagyon komolyan vizsgálják. A növekedési modellel kapcsolatban még egy megjegyzés. Abban mindenki egyetértett, hogy kétféle növekedési modell írható le. Az egyik kelet-közép-európai, ahol a múlt évtizedben a növekedés egy nagyon versenyképes gyártó ágazatokkal épült ki, exportképes, ágazatokkal, még a három balti államban, Bulgáriában és Romániában nagyon nagy mértékű tőkeberuházások az ingatlan ágazatba mentek, és nem a, termelő ágazatokba, és ez nem nagyon segít most a válság idején ezeknek az államoknak. Hogy a növekedési modellt módosítani kellene, szerintem finomítani kellene a közép-európai államokban, és, és alapvetően megváltoztatni Romániában, Bulgáriában és a balti országokban. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, kérem a szó. Köszönöm. Reagálnék a kérdésekre. Rákonszári asszony tett fel egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi a politikai, milyen politikai dimenzió jellemzi azon országokat, amelyek jobban viselték a válságot. Ezzel kapcsolatban nincsenek tanulmányok, azzal, kap, azzal kapcsolatban vannak tanulmányok, hogy ezek milyen kormányok voltak, egypárti kormányok, vagy koalíciós kormányok. Előbb-utóbb lesznek majd erről tudományos tanulmányok is. Most Lengyelországra térnék ki, hiszen ön is ezt az országot említette. Vajon miért viselte olyan jól a válságot Lengyelország? Azt hiszem, ezt már többé-kevésbé megválaszoltuk. Nézzük meg, hogy milyen jellegzetességei vannak ennek az országnak. Nagyon jó költségvetési politikát űzött Lengyelország. Relatíve nagy országról van szó, és relatíve zárt a gazdasága. a GDP arányában 40% az export, illetve a toxikus vagy mérgezett értékpapírok, eszközök esetében elég alacsony volt Lengyelországban a, az érdekeltség, tehát elég kicsi volt ezeknek az aránya. Nos, nem azért nem feltétlenül kerül ki egy ország a válságot, hogyha zárt a gazdaság, ott van például Románia, Persze ez nem, volt olyan nagy, ez nem olyan nagy ország. A lényeg az, hogy a Romániának a kereskedelmi nyitottsága körülbelül ugyanakkora, mint Lengyelországi, de Románia mégis sokkal nehezebben viselte a válságot. Ez lenne az, egy, ez lenne az egyik gondolatom. Másik kérdést Zile úrtól kaptam, azzal kapcsolatban, hogy Lettország meghatározott árfolyamát, valóta árfolyamát újra lehetett tárgyalni. Hát ehhez számos dolgot kéne figyelembe venni. csökkentés, az értékcsökkentés, a devaluáció jó lenne, jó lenne, hiszen leértékelés jó lenne, hiszen akkor az export lehetőségek meg növekednének, megoldódna az a problémája Lettországnak, hogy nem tud eleget exportálni, vissza tudná fizetni az adósságait úgy, hogyha többet exportálni. Ez az egyik oldal a dolognak. Másik részről pedig ott van a valuta tanács. Általában euróban számítják a hiteleket, a jelzálók kölcsönöket. Tehát 30-40 százalékkal többe kerülne a hitelek visszafizetése, hogyha ugyanennyivel leértékelnék a fizetőeszközt. Az a döntés született tehát, hogy nem kell leértékelni a valutát, a fizetőeszközt. Aztán ez azzal a hatással járna, illetve hát elképzelhető van olyan vélemények, hogy az euróhoz való kötése a valutának nem feltétlenül pozitív, illetve hogyha fixáljuk ezt, a, ezt az árfolyamot, akkor az, az egyfajta előszobája az eurozónának. Ez mind relatív. Az RM2-ben eltöltött két év nem feltétlenül szükséges, akár az is elképzelhető, hogy rögtön az eurozónába kerüljön a illető ország, tehát vannak szabályok, végül az a döntés született, hogy nem adok lehetőséget erre. Köszönöm szépen, lejárt az idő, most Mitkova asszony kapja meg a szót. Köszönöm. Három észrevételem lenne. Az egyik, az első a felügyelet, pénzügyi felügyelet kérdése, vagy felülvizsgálat kérdése. Az eddigiekben úgy vélem, hogy nem foglalkoztunk eleget a nemzeti felügyeleti szervekkel, amikor a válság okait vizsgáltuk. A bankok, külföldi bankok jelenléte jót tesz az ország gazdaságának, de a kockázatokat megnöveli. Éppen erre, ezért fontos a felügyelő szervek szerepe, tehát hogy pontosan lássuk, hogy mik a belső szisztemikus kockázatok, és a külföldi bankok feladata lenne, hogy a saját kezelési módszerükben, módszerükkel foglalkozzanak ezzel. Nos, pontosan ez lenne tehát a pénzügyi felületi szerveknek a feladata, a bankokkal ezt le kell tárgyalni. Aztán a balti államok kérdéséhez is kapcsolódik ez, ugye ott nagyon felelősségteljes volt a fiskális politika, de a magán ágaz, magánszektorban ez a felelősség teljesség nem volt megfigyelhető. Tehát nem arról van szó, hogy a hogy a bankoknak kéne maguknak megoldani ezt a problémát. A felügyeleti szerveknek kell nagyon komoly tárgyalásokat lefolytatni a pénzügyi szektorral, hogy világos legyen, hogy a magánszektor mennyire van eladósodva. Annak semmi értelme, hogy az, államház, az állami szektor ahhoz segítse hozzá a magánszektort, hogy eladósodjon. Az is nagyon fontos, hogy a háztartásokban is meglegyen a megfelelő pénzügyi jártasság. Csehországban például egy programot indítottak be, az összes oktatási intézményben foglalkoztak ezzel a kérdéssel, pénzügyi oktatáson vettek részt a diákok úgyhogy az oktatási rendszert is lehet úgy alakítani, hogy az ember meg tudja előzni ezt a típusú kockázatot, vagy le tudja csökkenteni. Aztán a politikai kultúráról, a politikai különbségekről kell kapcsolatban is érkezett egy kérdés. Ennek nem vagyok szakértője, de ezen országokban a különböző intézmények feladata, felelőssége nem ugyanolyan, ez kockázati tényezőket növelheti meg, hogyha egy központi bank függetlenséget élvez, akkor a parlamentnek, illetve egyéb szerveknek is így kell, így kell, ezt, így kell ehhez viszonyulni, ettől lesz hiteles és szavahihető egy ilyen intézmény. Még egy észrevétel azzal kapcsolatban, hogy hozzáadott értéket jelente a lebegtetett árfolyam. Hogyha olyan gazdaságról van szó, ahol nem túlságosan rugalmas a munkaerőpiac, illetve a többi ország, többi EU-s ország nem igazán nyitotta meg piacait ezen ország felé, akkor az a lebegtetett árfolyam egyfajta ellenlépés a különböző külső problémák elleni védő mechanizmus. Tehát, hogyha egy olyan gazdaságról van szó, amely még mindig konvergál, még mindig nem teljes értékű, ezen mechanizmus alapján ez, az, ezek az országok közelebb kerülhetnek az átlagos EU-s GDP adatokhoz. Köszönöm szépen. Megköszönöm képviselőtársam nevében is az előadók munkáját, hozzászólásait, és most Hel Péter urat és Zulik urat kérem, hogy fáradjanak föl a pulpitusra a második előadási panelt megkezdendő. Második szekciónk a strukturális hatások, a kohéziós politika és a kilépési, kilábalási stratégiák. Péter, H. Péter az első előadunk, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség korábbi alelnök, és jelenleg a miniszterelnök hivatal vezető munkatársa, és Zülik úr, aki a, az Európai Policy Center munkatársa ugyanaz a rend, mint az első körben, 10 perces előadásokat tarthatnak önök, és ezt követik a kérdések majd. Hel Péter úrnak adom meg a szót először. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, mint látták, a kormány képviselőjeként, tisztviselőjeként szólok fel, azonban inkább szakértőként tárgyalnám-e kérdéseket a kohéziós politika hatásait a válság után. Rendkívül aktuális téma ez. A kérdés, amit fel kell tegyünk e szeminárium során, hogy milyen mértékben alkalmas a kohéziós politika arra, és volt alkalmas arra, hogy választ adjon az egyes országokban a válság kihívására. Milyen szerepek, milyen eszközök vannak a tagállamokban a kohéziós politika kezében, és hosszú távon hogyan lehet ezt egy exit stratégiához kapcsolni és a 2020-as stratégiában milyen szerepet játszhat a kohéziós politika. A kérdés, amit újra fel kell tennünk ebben az összefüggésben, hogy mi volt a, a válság hatása a kohéziós politika szemszögéből, milyen választ adott a kohéziós politika az EU részéről, meg a tagállamok részéről erre, és figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, és az induló vitát a következő pénzügyi terv kereteiről, meg a jelenlegi költségvetés felülvizsgálatáról, Szüksége van vajon-e egy más kohéziós politikára a jövő szempontjából? Az én összefoglalásom, az én véleményem az, hogy a kohéziós politikát fenn kell tartani, erősíteni kell. És forradalmi változások nélkül kell kiigazítani az új kihívásokhoz. Lássuk, mi volt a válság hatása. Mi a kihívás, amiben most szembe kell nézzünk. Ahogy mindannyian tudják, a gazdasági diversifikáció megnövekedett a bővítés révén az EU-n belül. Ez fontos látni, mert a kohéziós politika egyik fő célja, hogy a különféle régiók közötti különbségeket csökkentse. A válság egyik hatása, hogy a területi területek közötti különbségek növekedtek. Nem akarok itt feltétlenül a régi és új tagállamok között vonalat húzni, más kategóriák is alkalmazhatók, Ám fontos látni, hogyha megnézzük az Európai Bizottság Regions 2000, Régió 2020-as már két éves tanulmányát, láthatjuk, hogy az új kihívásokról szól a klímaváltozás, energiabiztonság, társadalmi rendszerek, szociális ellátórendszerek, zöld gazdaság. Nos, ezek mindegyike területi, nagy területi különbséget mutat az EU-n belül. Tehát a válság hatása is más és más területi alapon. A, minden ország szebeket nézen a, a, a hitelválsággal, a pi, csökkenő piacokkal, a megszűnő munkahelyekkel és a költségvetés egyensúly hiányával, mi több e, ennek többféle kihatásával. Az új tagállamokban ezen túl, mert hogy a gazdasági fejlődés alacsonyabb szintjén állnak, és kevésbé versenyképes a gazdasági szerkezetük, mi több infrastruktúrájuk sem annyira fejlett, mint a nyugati európai államokban. Látunk ezt, hogy kevesebb a forrás, költségvetési és a magánszféra forrása is kisebbek. Mi több Kelet-Európában jellemző az energiabiztonsági problémák megléte is. Sok szó esett Magyarországról ma már, ebben a konkrét országban nagyon magas a költségvetési, a, a, a, az eladósodás, és csökkentett a, a válság révén kisebb a, tő, a külföldi tőkéhez való hozzáférés, költségvetési korrekciókra volt szükség évek óta, egymás után követtek egymást a megtakarítási csomagok, amely csökkentette a kormány mozgásterét a kiadáspolitika tekintetében is. Meglehetősen sérülékeny a, a árfolyampolitikánk, és alacsonyabb az aktív foglalkoztatottak aránya a lakosságon belül. Hogyan tudja ország választ adni a kihívásokra az EU részeként, és a tagállamok általában milyen válaszokat adhatnak? Az Európai Bizottság bejelentett egy 2008 végén egy válságkezelő csomagot, mert nagyon sok olyan intézkedést tartalmazott, melyek konkrétan segítséget nyújtottak a kohéziós politikának. A bizottság először is megpróbált minden forrást mozgósítani, amit a kormányzati beavatkozás kezébe tudott adni. Ugye ez volt a legelső válságkezelő eszköz. Az előleg fizetések, az EU költségvetéből előlegeket magasabb arányban fizettek, az frontloading, azaz a lehívások gyorsítása is megvalósult, a fejlesztési tervek vonatkozásában az, el, az elmúlt programok kifizetési határidejét is meghosszabbították, hogy ne vesszenek el a válság okozta gazdasági lassulás miatt a programokból nyújtott támogatások. Volt egy kezdeményezés a bizottság részéről, egy új finanszírozási formákat kínált a KKV-k számára, bizottság igyekezett ezeket külön megerősíteni. Másodszorban a bizottság a tagállamok számára lehetőség adott, hogy módosítsák programjaikat, amiket épp akkor fogadtak még csak el. De hát az alapkihívások és alapkövetelmények is változtak, tehát a bizottság megengedte, hogyha szükség van rá, akkor a nemzeti fejlesztési programokat módosítsa a tagállam sőt a szabályozási keret, a kohéziós politika szabályozási keretében is változásokat engedett meg a bizottság. Ez egy újdonság, ugye a végrehajtás második évében már módosítani a szabályozást. Nagyon sok intézkedés született, melyek célja az volt, hogy a kedvezményezettek helyzetét javítsa, tegye könnyebbé. Nem akarom ezeket felsorolni, de hatásukban megragadható és mérhető hatásuk volt a a kedvezményezettekre. Egy sor lépést azonban nem sikerült végrehajtani. Egyike ezeknek, hogy nem gondolkoztunk el afelől még elég kellőképpen, hogy a kohéziós alap milyen eszközöket kínál a fejlesztéshez. Talán még rugalmasabbá kéne tenni, és fontos volna energia hatékonysági eszközökre is költhetővé tenni. Most jelenleg nem jogosultak ezek a kiadások. A tagállamok léptek válaszként, több statisztika áll rendelkezésre, más tagállami kollégáim is. Legalább 11 tagállam módosította fejlesztési programját. Ahogy Magyarország is, igyekeztek a KKV-k felé a, irányítani a finanszírozást, és a nagy beruházásokat a kereslet növelés élénk, kereslet élénkítésre felhasználni. Igyekeztük csökkenteni a, a kedvezményetek társfinanszírozási kötelezettségeit, hogy jobban hamarabb hozzáférjenek a támogatásokhoz, előfinanszírozási is nyújtva, Magyarországon pedig még kompenzációt is fizettünk a, az árfolyamváltozást, és csökkentettünk, igyekeztünk a bürokratikus korlátokat, hogy a kedvezményezettek jobban tudjanak élni a támogatásokkal. Egészében elmondható, hogy az általános válasz a válságra a megnövekedett költségvetési kiadások voltak, a kohéziós politika itt is igyekezett segíteni, és minden lehetőséget mozgosított a piacon levő likviditás mozgósítására, különösen a KKV-k érdekében. Ahol meg szükség volt erre, az alapokat újra programoztuk, a KKV-k érdekében új eszközöket bevezetve, mindez kulcsfontosságú eszköz volt, különösen olyan országban, mint Magyarország, ahol a költségvetés EU támogatás nélkül nem igen tudott volna segítségére sietni a gazdasági szereplőknek. Tehát rugalmas választottunk, és rövid és hosszú távú tényezőket is figyelembe vettünk. Mit mond mindez a kohéziós politikáról? Az új kihívások összefüggésében. Most látnunk kell, hogy hagyományosan a kohéziós politikát a szolidaritás eszközeként tekintettük. Ám a Lisszaboni szerződés óta, meg már most, a mostani pénzügyi időszakban is, a, a kohéziós politikában helyben dolgozók számára világosá vált, hogy ez nem egyáltalán nem a szegény országoknak jutatott kompenzáció piacai megnyitása érdekében ez nem a szegénység politikája, hanem a versenyképesség politikája kell legyen, és egész Európa érdekét szolgálja a kohéziós politika. A válság is világosan megmutatta, hogy ez a politika képes rövid távon is beavatkozni. Azt is nagyon fontos láttunk, hogy területileg differenciált politikáról van szó, és területileg diversifikált válaszokat tud adni a kihívások területi jellege alapján. Ha az EU 2020-as terv és a költségvetés felülvizsgálata fényében vizsgáljuk a kohéziós politikát. Mert hát látnunk kell, hogy a 2020-as EU 2020 nem igen szólt a kohéziós politikáról. Ezt ugyan visszavonták ezt az anyagot, mert ez földarabolta volna a kohéziós politikát több részre. Ez nem lett volna helyén való, egyszerű okoknál fogva. A kohéziós politika a második legnagyobb kiadási eszköze az EU-nak, tehát hogyha új politikák finanszírozására van, van szó, akkor mindenképpen a kohéziós politikát kell megtámadni, hogy onnan faragjanak le eszközöket hozzá. Ez világosan átlátható. Ám ezek a gondolatok nem helyén valóak. Egyrészt, mert nem jó dolog az, ha új kiadásokat, új beradvasabb politikákat a kohéziós politikán kívül igyekszünk megvalósítani. Ha az EU célja az, hogy hatékony közberuházási, költségvetési beruházási politikák jönnek létre, akkor ezt a kohéziós politika keretein belül kell végrehajtani. Mert sem a kutatásfejlesztés, sem a környezetvédelem, sem a közlekedés tekintetében nincs olyan EU politika, intézményi struktúra, és szabályrendszer, sőt, vagy, vagy gyakorlati tapasztalat, mi alapján ilyen nagy összegeket a gazdaság érdekében lehetne kiadni. Az egyetlen ki, szerkezeti keret, ahol ez megtehető, a kohéziós politika, mert a stratégiai programozás alapján áll, mert a tagállam társfinanszírozásával él, és mert a szubszírozás alapján működik. Ezért oly hatékony a kohéziós politika, ezért ez kell legyen a kerete a beruházásoknak. Tehát az egyik konklúzió az, hogy a válság is bizonságot tett arról, hogy az Európai Unió egésze egy közberőzési politikára tart igényt. Az igazi kérdés nem az, hogy tetszik-e a Lisszaboni szerződés, vagy a növekvő munkanélküliség tetszik-e, vagy a kutatás fejlesztés fontos-e, hiszen ezek világos ö, tények. A kérdés, hogy hogyan tudunk ezekre választ adni. Ehhez pedig egy komplex fejlesztési politika kell, amely területi differenciálást mutat, amely képes olyan mechanizmusokkal működni, amely nagy pénzösszegeket is tud mozgatni, és rövidtávú rugalmassággal is bír. Ezt pedig úgy hívják, hogy kohéziós politika. Ez nem jelenti azt, hogy elfeledkezünk a szolidaritás fontosságáról. Fontos, hogy fenntartsuk a kohéziós politikát, finomítsuk, új eszközöket kínáljon, és erősítsük meg a gazdasági unió egyik fő pilléreként. Köszönöm. Mr. Köszönöm szépen, Hájl úr. Most pedig a következő előadónk következik, Fabian Culeg úr. Um, thank you very much. Um, just a very, very quick word. Köszönöm szépen. Rövid bevezetőből, az Európai Politika Központból érkeztem. Független brüsszeli agytrözt vagyunk, úgyhogy kritikus is leszek kicsit. Két fő kérdésre szeretnék koncentrálni. Látják, hogy a kohéziós eszközök múltbeli szerepével nem foglalkoztam, bár szívesen válaszolok, hogy hogyan reagáltak a válság során, hogyha van kérdés. Én azonban inkább a jövőt céloznám meg, mit tegyünk majd. Kezdjük azzal, hogy mik a fő kihívások az új tagállamokban, de egyébként a régiekben is. Nagyon sok összefüggő, rövid, közép és hosszú távú kihívás áll előttünk. Néhányat felsoroltam, nyilván ez a lista nem kimerítő jellegű. Most is eszembe jutott még néhány. De ez is elég ahhoz, hogy politikát alakítsunk ki. Azt mondanám, hogy a legtöbb ilyen jellegű probléma már a válság előtt is létezett, talán elmélyültek a válság során, de nem újak. Nyilván nagyon eltérnek egymástól az új tagállamok, ezt már konstatáltuk itt ma, de egyértelmű, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak. Erre még visszatérek. A kérdés az, hogy a kohéziós eszközök-e a megfelelő eszközök számunkra, hogy meg birkózunk a válság hatásaival. Először kétséges volt, hogy mennyire hatékonyak ezek a kohéziós eszközök, általában véve. Ma sincsenek új eszközök, amelyek elérhetőek lennének számunkra. Amennyire eddig láttuk, az azt mutatja, hogy ezek az eszközök igenis segítenek a válsággal megbírkozni. A, regi- a régiók bizottságának felmérése azt mutatta, hogy a régiók 55%-a úgy gondolja, hogy segítségükre voltak ezek az eszközök. De ami a jövőt illeti, Öt területre kellene koncentrálnunk a kohéziós eszközök alkalmazása területén. A megfelelő nagyságrendre van szükség, struktúra rugalmasság és gyorsaság, kiegészítő jelleg, összefüggés és hatékonyság, bele kell építeni a szélesebb politikákba, és a megfelelő pillanat. Majd ezekre még kitérek. Kezdjük a nagysággal. Nyilván a kohéziós eszközök viszonylag kis részei a költségvetésnek, körülbelül az EU-s GDP 0,4%-a, de természetesen az új tagállamokban ez jelentősebb. Nagyon fontosak az állami beruházásokban is, inkább a beruházások során nagyon fontos szerepet játszanak, itt el kell koncentrálnunk az erőfeszítéseket. Bizonyos értelemben a bevételeket nem kell fokozni ahhoz, hogy a nagyságrendet fokozzuk, tehát ez megfelelő eszköz. Egyébként kihatása van, mint az állami, mint a magánköltségvetésekre. úgynevezett frontloadingot elég sokat láttunk a, az eredeti a, árterheléseket. Ezen kívül sokat hallottunk már az Európai Beruházási Bank hiteleiről, amely intézkedéseket tett, beruházásokat és kutatásokat a válság legyőzésére. Úgyhogy mit mondhatnék? Bár eltérő a válság és az eszközök az egyes új tagállamokban jelentősek. Csak nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a gyorsaságos struktúrát és a rugalmasságot is. Itt előrelépések történtek. Én még mindig azt mondanám, hogy mindig túl lassúak vagyunk és bürokratikusak. Ez nem csak az európai szinten érvényes, hanem nemzeti szinteken is egyes országokban összetettebb a helyzet, de általában véve nem egyszerű pénzeket átutalni új prioritásokra, és ezeket finanszírozni. A programokat át akarták strukturálni pont ezért, de ez is egy igen nehéz folyamat mert nagyon sok országban nagyon sok érintett vesz részt ebben, úgyhogy ez időbe telik. Természetesen nincs lehetőség arra, hogy az országok között menjen az átstruktúrálás. Ez hosszú távú beruházási projekteket finanszíroz inkább, mint a jelenlegi költségeket. És főleg több éves távol lehet ezekkel számolni, például 2007-2013 a jelenlegi programozási időszak. Természetesen 2014 után lehetünk még rugalmasabbak, de az már túl, túlságosan késő lesz a jelenlegi válságot illetően. A kiegészítő jelleg. Kérdés. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi válságban olyan finanszírozási intézkedéseket kell tenni, amelyek egyébként nem történének, meg például az egyeztetett hozzájárulások. Ezen kívül úgy gondolom, hogy van egy tendencia, miszerint törzsprogramokat finanszíroznak inkább. Mit is értek ez alatt? Gyakran a kohéziós eszközöket innovatív új programok finanszírozására használták, amelyek egyébként nem kaptak volna pénzt. Most megváltozott a helyzet, kevés a pénz. Nagyon sok országban az alapprogramokat finanszírozzák inkább. Ezen kívül láttuk, hogy a kevésbé hagyományos területeket is kellene finanszírozni, például az üzletek hitelezése, a vállalkozások hitelezése. Ami a konzisztenciát és hatékonyságot illetően. a kohéziós eszközöket össze kell egyeztetni az európai újjáépítési Terve, Az üzlet, a munkapiac a kereslet fokozása és az infrastruktúrás beruházások, ezeket mind fokozni kell. Már említettük, hogy a kohéziós eszközök elég jól felhasználhatók voltak ezen a területen, bár inkább hosszú távon, mint rövid távon. Ezen kívül az okos, zöld, befogadó gazdaság megteremtése nagyon fontos Európa számára. Ennek neve most az EU 2020, és ezt jelenleg nagyon fontosnak tartjuk, bár erre még visszatérek. Egyébként a finanszírozásnak hozzá kell járulnia a szükséges reformokhoz. Például a munkaerőpiacot tekintve, hogyha a finanszírozásnak az az eredménye, hogy a munkaerőpiacról kivonunk bizonyos egyedeket, rövid távon lehet, hogy segít, de hosszú távon nem. Szeretnék egy szót mondani még a hatékonyságról. Egyre jobban fölgyorsítjuk a folyamatokat, a sebesség azonban nem egyenlő a hatékonysággal. Még nem nincsenek meg az értékelő adatok, nem tudjuk, hogy mennyire volt hatékony, de jó lenne látni, hogy vajon a felgyorsítás nem okozott-e hatékonyságveszteséget. Az időzítést illetően egyértelmű, hogy az a pénzügyi ösztönzés, amit az újjáépítési terv adott, az csak pillanatnyi volt a legtöbb ország számára. És mikor megvonják ezektől az országoktól 2010 után az ösztönzést, akkor helyileg kell előteremteni az erőforrásokat. Úgyhogy a kérdés a következő. Ha a válság kiegyensúlyozásra még többet szeretnénk költeni, akkor több hónapig tartana, hogy a pénzügyi erőforrásokat előteremtsük. Pedig abban a pillanatban már inkább ki kellene vonni ezeket a pénzeket. Aztán felmerül a frontloading kérdése, a finanszírozás kezdeti fázisra való időzítése, én úgy gondolom, hogy változtatásokat végezhetünk el, de hosszú távon még érezni fogjuk a válság hatását. Munkaerőpiac valószínűleg sokáig tart, míg feléled. Ezen kívül főleg a külföldi beruházások hiánya érezhető lesz. Az államháztartásnak a válsága, ezen kívül tőke és hitelhiány. Mi a hosszú távú kilátás? Az EU 2020-as stratégia megoldás, közép és hosszú távú kihívásokkal kellene szembenéznünk. Ez hosszú távú fenntartható növekedést jelentene. Ezen kívül a növekedési potenciál megvizsgálása a versenyképességi helyzet felmérése. Ezen kívül véleményem szerint igenis a kohéziós eszközök azok, amelyek 2020-ig a legjobb megoldást kínálják, nem csak az új, hanem a régi tagállamokban is. Növelni kell a versenyképességi előnyt, és új hitel portfóliókat kell kidolgoznunk. Ezen kívül az alappolitikákra kellene koncentrálnunk. De inkább kata, katalizátorként kellene ezt használnunk, reformokra van szükségünk. Mi is a jövő? A megvalósítás területén van még mit tennünk, egyszerűsítenünk kell a folyamatot. Ezen kívül biztosítanunk kell, hogy az el költött pénzeket valóban olyan célokra fordítsuk, amelyeknek megvan a hatása. Hogy ne rövid távú célokra fordítsuk, különösen ne rövid távú hiányokra. Hogyha előről kezdenénk, akkor én azt mondanám, hogy legyen a kohéziós eszközök célja az, hogy elérjük az EU 2020-at, de valószínűleg a több éves pénzügyi keretet figyelembe véve ez nem lehetséges. Kérdések is vannak, milyen beruházásokat várhatunk 2014 után, mire használjuk ezeket az eszközöket, hogyan maximalizálhatjuk a hatásukat, és természetesen kikapja ezeket az eszközöket, mennyit kapjanak. Hát ezzel ki is futottam az időből, úgyhogy végezetül szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a kohéziós eszközök esetében nagyon fontos, hogy a prioritásukat szemen kijelöljük. Nem szabad ezeket nagyon eláltalánosítani, akkor elvesztik a jelentőségüket és szerintem a következő több éves pénzügyi keret tárgyát kell, hogy képezzék. Köszönöm. Most körülbelül fél óránk van a kérdésekre, a válaszokra. Kollégák, aki kérdést szeretne feltenni, kérem tegye fel a kezét. Úgy látom, hogy két fordulónk lesz. Beres asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a két előadóknak, két előadónak kitűnő prezentációkat hallottunk. Azt hiszem a második részt máshogy is elnevezhettük volna, beszélhetünk volna arról, hogy milyen eszközökre lenne szükség ahhoz, hogy a konvergenciát növeljük. Hát nem így neveztük el ezt a második részt. Kohéziós politikáról beszéltünk inkább. Önök mit gondolnak erről? Ugye a válság alatt függetlenül attól, hogy az egy bizonyos ország az eurozónán belül vagy kívül található. Tehát az igazi kihívás az, hogy konvergálnak vagy divergálnak a gazdaságok, a különböző országokban különböző stratégiákat alkalmaznak, az igazi cél az lenne, hogy a gazdaságok divergenciáját csökkentsük. Az elmúlt bővítés alkalmával úgy gondoltuk, hogy a kohéziós politika, a kohéziós alap majd megoldja a divergencia okozta a problémákat. Heil úr elég konzervatívan nyilatkozott a kérdésről, de biztos, ön, biztos -e ön abban, hogy a rendelkezésre álló eszközök megfelelőek? Ugye nem csak az a kérdés, hogy miről tárgyaltunk, mi képezték a tárgyalások tartalmát, mi elégséges. Ön, mint szakértő, el tudja azt mondani, hogy ez megfelelő és elégséges? Az eurozónán belül, az euróövezetben a stabilitási paktum komoly gondot jelent. De a kohéziós politikának éppen az lett volna a lényege, hogy a régi és új tagállamok közötti különbséget ne növelje, hanem csökkentse. A szolidari- amikor a szolidaritás és a versenyképesség között kellett választani, akkor azt a választ kaptuk, hogy a kohéziós politika nem, egy, nem stratégiához kapcsolódik, hanem a pénzügyi tervhez. Hát remélem, hogy a pénzügyi terv képes arra, hogy egyfajta stratégiához kössük. Nos, ezzel kapcsolatban nagyon sok vitás kérdés merül fel, az európai szociális alapreformja is ide kapcsolódik. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi az ön véleménye. Utolsó kérdésem, elnézést, két kérdésem van még. A kihívós alapok felhasználásával kapcsolatban egyfajta vita alakult ki, melynek lényeg az volt, hogy tudván, hogy válság van, alacsonyabb társfinanszírozási szintet is engedélyezhetnénk. A tanács azonban ebben nem egyezett bele. Ön szerint vagy önök szerint a tanácsnak ez az álláspontja elfogadható-e? Ugye tudjuk, hogy bizonyos tagállamok nem bírnák a jelenlegi társfinanszírozási szintet kifizetni. Zulég úr, ha jól értettem, a kohéziós alapok rövidtávú felhasználását nem támogatja. Ez azt jelenti, hogy a frontloading alkalmazása hibás? Jensen asszony. Thank you, Chairman. Köszönöm. Elnök asszony. Én is köszönöm ezeket a gondolatokat. Fontos vitának lehettünk itt tanulni. És nem tudom, hogy bárki is csökkenteni akarná a kohéziós alap alkalmazását az új tagállamokban ha inkább ez a gazdagabb és a régi tagállamok helyzetére jellemző, lehet ez jellemző a mai mostani vita alapján. Zülek úr említette, hogy a társpolitikákhoz ragaszkodni kell. Mik legyenek ezek? Mik? Milyen társ szakpolitikákra gondol? Hell úr pedig említette annak szükségesét, hogy egyrészt legyenek társpolitikák is, de ugyanakkor rugalmasság is érvényesüljön. Milyen újraprogramozás történt? És milyen rugalmasságra volna szükség most és a jövőben a programkészítésben? Köszönöm, Jensen asszony. Nekem is volna egy rövid kérdésem mind a két előadóhoz. Szerintem a KKV-k szerepe kulcsfontosságú a konvergencia és a gazdaság újra indítása szempontjából. Ez nem csak az új, hanem a régi tagállamokra érvényes. A munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés, a fogyasztás szempontjából. A kohéziós alapokhoz való eszközökhöz való hozzáférés hogyan lehet javítani a KKV-k számára konkrétan? És mivel zártuk az első kört, nem Gönc asszony kért még szót. Thank you very much. I hope it works. Köszönöm, remélem működik. Magyarul. Eh, Herr Péter eh, előadásával kapcsolatban kérdezném, hogy amikor a kohéziós politikák eh, alapkoncepció kidolgozásra került, akkor nem volt szó gazdasági krízisről, nem kalkuláltunk azokkal a hatásokkal, amelyeket azóta látunk, és azt gondoljuk, hogy, hogy nagyon fontos volt európai szinten, hogy ezeknek a hatásokat valamennyire ki tudjuk egyensúlyozni, és megtaláljuk azokat az eszközökkel, eszközöket, amelyekkel csökkenteni tudjuk. Nyilvánvalóan ennek a fényében, ennek az eredményességét tekintetbe véve kell gondolkoznunk a továbbiakban arról, hogy a kohéziós eszközökről hogyan tervezünk a jövőre nézve. Ez azért különösen fontos, mert hogyha két előadást egymás mellé tesszük, akkor azt gondolom, hogy két egymással némiképp ellentmondásban lévő véleményt hallottunk. Mi ez egyik szerint, Péter szerint a kohéziós politikák folytatása ennek eh, az inkluzív megközelítésével együtt lenne fontos, tehát a kohézióról gondolkoznunk kell, a konvergenciavászlat nagyon fontos, és ebbe kell belerendeznünk az egyéb politikákat. Még nem eh, Zolik úr előadásában az eh, hangzott el, hogy óvatosan kell kezelnünk rövid távú célokra, nem lehet használnunk ezeket a, az eszközöket. Én nekem van egy olyan félelmem, hogy a 2020-as stratégia hosszú távon meghatározza azt, hogy milyen prioritások köré fog rendeződni a következő következő költségvetési időszak. Engem érdekelne az, hogy mennyire látják mindketten a lehetőségét a kohéziós politika hangsúlyának a változása szempontjából a 20-as politikában a a politika változását, illetőleg folytatását, azt a lehetőséget, amelyet Herr Péter említett, az a lehetőséget, amelyet Zilig említett, hogyan látszik ma a 20 stratégiában. Köszönöm szépen. Thank you, since I don't see any... Köszönöm szépen, úgy látom más nem jelentkezik. Meg is adnám az előadóknak a szót, hogy válaszoljanak. Köszönöm szépen, megköszönöm a kérdéseket, nagyon érdekesek. Felvetéseket hallottuk. Beres asszonynak válaszolnék arra a kérdésre, hogy megvannak a szükséges eszközeink, illetve a kohéziós politika úgy teljesítette, ahogy elvártuk a válság alatt, miért nem volt nagyobb segítségünkre. Ha a kohéziós politika hatékonyságáról beszélünk, akkor valójában arról beszélünk, hogy az állami befekt... akkor arról beszélünk, hogy az állami befektetések mennyire hatékonyak a gazdaságban. Csak annyira lehet ez hatékony, mint a, mint a befektetés, az e-, ebbe történő befektetés. Tehát a kohéziós politika segíteni fogja például a munkahelyteremtést és a hasonló szakpolitikákat, hogyha rossz szakpolitikákat akarunk társfinanszírozni a kohéziós politikával, akkor nyilván rossz lesz az eredmény. Az Európai Unió nagyon szép stratégiákat dolgoz ki, van például a Lisszaboni stratégia, és nagyon nagy mértékben a tagállamokon múlik, hogy ezeket a stratégiákat hogyan valósítják meg. A kohéziós politika önmagában sosem lesz elegendő, a állami befektetések önmagukban nem érik el ezeket a célokat, infrastruktúra, oktatás, stb. stb. területén a nemzeti parlamentek ezeket a kérdéseket a nemzeti parlamentek legalább annyira fontosnak ítélik meg, mint a kohéziós, kohéziós politika. A kohéziós politika azonban nagyon komplex eszköz, hosszú távú megfontolások alapján programozzák, és gazdasági elemzésen alapul ez, azon, azokon a kérdés, abból indul ki, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk a jövőben elérni, makroökonomiai megfont, ökonomiai megfontolásokon, és nagyon fontos az, hogy a lehető legtöbb információnk legyen, több, mint hogyha ágazati ö, információink vannak, vagy gazdasági ö, minisztériumi információink, tehát nagyon fontos az, hogy egyfajta regionális jellege is legyen a programozásban, a, társfinanszírozásban, a magánszektor forrásainak részvétele. Mindezek hatására a kohéziós politika sokkal jobban működik, mint bármilyen más elképzelhető eszköz. A munkám során néhány évet a FÁR programmal töltöttem, nagyon komoly problémák kapcsolódtak ehhez, brüsszeli kiindulási problémák voltak ehhez, voltak ezek, és pontosan ezért nem tudott működni. Ami a szolidaritás és a versenyképesség közötti választóvonalat illeti, illetve hogy ez mennyire kapcsolódik a Lisszaboni stratégiához, a 2020-as stratégiához. Azt próbáltam mondani előadásomban, hogy már jelenleg is szorosan kapcsolódik a kohéziós politika Lisszaboni stratégiához. A jelenlegi programok megalkodásánál nagyon sok olyan szakpolitikai lépés eszköz volt, melynek az volt a lényege, hogy csak Lisszabon irányába haladó ö, dolgokat fogadunk el a program során. A 2007-ben elindított ö, programokat úgy terveztük meg, hogy a 2020-as stratégia felé haladjon minden részvevő eleme ennek. Ahogy ezt elmondtam előadásom során, teljesen világos az is, hogy az új tagállamok gyakorlatilag ugyanúgy gondolkodnak a gazdasági fejlődésről, illetve a gazdaság irányáról. Kérdés nem az, hogy a lehető legkisebb részletig menően megbeszéljük azt, hogy hány eurocentet kell költeni a különböző programokra, nem, a megfelelő programokat, célokat, eszközöket kell kidolgozni. Nagyon fontos lenne a tapasztalatcsere, erre, van a le, erre nagyon nagy szükség van, és ezen a területen mindenképpen lehet még sokat tanulni, a nemzeti fejlesztési politikákat lehet még fejleszteni. Említette azt is, hogy voltak bizonyos kezdeményezések, mely szerint a társfinanszírozási rázát lehetett volna csökkenteni, ezt a tanács nem fogadta el. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy szerintem ez egy nagyon szerencsétlen vita volt. Én akkor tanácsi munkacsoportban dolgoztam, meg se próbáltuk megérteni egymást, annyi kiderült, hogy a társfinanszírozási ráta csökkentése pénzbe került volna, és ennek nem volt meg a fedezete. Voltak magyar ötletek ezzel kapcsolatban, ami nem került volna a komoly összegekbe, de nem értették meg a mi javaslatunkat, talán legközelebb szerencsésebbek leszünk. Aztán Jensen asszony kérdése rugalmassággal kapcsolatban, illetve programozással kapcsolatban. Én nem azért prédikáltam a kohéziós politika mellett, mert az új tagállamoknak vindikálnám a kohéziós politika kifizetéseit. Mindenki azt mondja a kohéziós politikával kapcsolatban, hogy az új tagállamokra kell ezt kiélezni, feléjük kell ezt irányítani. Olyan politikai eszk, vagy szakpolitikai eszközünk valaminek komoly potenciája van, sokkal többre képes a kohéziós politika, mint a szolidaritás növelésére. Nem arról van szó, hogy a fejlesztési politikát vissza kell utalni tagállami hatáskörbe, hiszen vannak olyan országok, amelyek képesek erre, elég gazdagok ehhez. Mi annak az értelme teszik fel sokan a kérdést, hogy Brüsszelbe elküldjük a pénzünket, aztán azt visszaküldjék, hát ez egész egyszerűen csak bürokrácia. Nem, nem erről van szó. Más megközelítésre van szükség. Ha megnézzük Írországot, 2000 és 2006 között a Nemzeti Fejlesztési Programjuk 56 milliárd euró volt, ebből 8 milliárd volt euró, EU-s pénz. Tehát kis része. Netto befizetőknek, és azoknak is, akik nem netto befizetők, nagyon fontos, hogy minden nemzeti fejlesztési tervük alapja a 2020-as stratégia legyen. Azoknak is, amelyekben nincsen EU-s pénz. Tehát nem csak azzal kapcsolatban lehet alkalmazni a kohéziós politikát, amit az EU fizet, hanem egyébként is. Nem szifibe illő kérdésekről beszélünk, hanem tanulni kell, vagy le kell vonni a válságból a következtetéseket, és az eszközöket kell használni. Kis és középvállalkozások. Nos, a Jeremy eszköz 2007-ben rendelkezett ezekről, és nagyon nehezen döbbentünk rá Magyarországon és máshol is arra, hogy a kis- és középvállalkozásokat máshogy kell finanszírozni, nem visszanemtérítő kölcsönökkel, hiszen nagyon fontos lenne, hogy megtart, meg tudják tartani a munkahelyeket a, a kis- és középvállalkozások. A Jeremy nek nagyon sok pozitív eleme volt, e, ezt most nem tudjuk részletesen megtárgyalni, de a gond illetve hát arra döbbentünk rá 2007-ben, hogy ebbe az irányba kell elmozdulni, amit a Jeremy jelentett, ezért köszönetet is mondok a bizottságnak. Aztán még egy kérdést, a kohézió és a konvergencia között van -e ellentmondás, míg a középtávú, hosszú távú öm, elképzelések. Gönc asszonynak azt mondanám, hogy kollégámmal alapvetően egyetértünk abban, hogy a kohéziós politika a 2020-as EU stratégiának egyik legfontosabb eleme lehet. Ez itt a lényeg. Köszönöm. Köszönöm. Zulik úr. Zulek úr, szeretne válaszolni? Néhány dolgot szeretnék megemlíteni. A konvergenciát javítanunk kell a tagállamok között, akkor is, ha vannak eszközeink. Vannak eszközeink, de nem megfelelőek még teljes mértékben. EU szinten gyakran előfordul ez a probléma, hogy nagyra törő célokat jelölünk ki, és aztán eszközöket nem adunk ahhoz, hogy ezeket el lehessen érni. Úgyhogy az EU 2020-ra visszatérve, ez a fő kihívás, hogy ne csak a célkitűzéseket jelöljük ki, hanem azt is, hogy pontosan mit kell tenni az elérésükhöz, a kohéziós eszközök ehhez egy fajta megoldást kínálnak. Azt hiszem, hogy van néhány terület, ahol nincs elegendő eszköz. Egyet meg is említenék, nagyon fontos. Azt hiszem, hogy sok új tagállamban az oktatásban képzésben, a munkaerőpiaci skillek fejlesztésében nem megfelelő a finanszírozás. A szociális alapok pedig ehhez nem elegendőek. Az jövőben nagyobbat kell lépnünk. A hosszú távú növekedést növelnünk kell, nem csak az új, hanem a régi tagállamokban is. A konvergencia persze nagyon fontos, de az életminőség fokozása is abszolút fontosságú a régi és új tagállamokban is. Az alacsonyabb kiegészítő finanszírozásokat illetően sajnos erről nem tudtunk megegyezésre jutni, ennek meg de amikor ilyen mértékű válsággal állunk szemben, akkor abba is bele kell gondolnunk, hogy rugalmasabban hogyan bánhatnánk az eszközökkel. Ez egyébként arra is vonatkozik, hogy a költségvetésben voltak elköltetlen alapok, úgyhogy ez azt mutatja, hogy nagyon nehéz újra elosztani őket. Itt azért még lenne mit tennünk EU szinten is. A frontloading, hogy ez hiba volt-e? nem tudok erre egyértelmű választ adni. Szerintem akkor és ott nem feltétlenül, de most már nem megfelelő a frontloading, mert most már az ösztönző pénzeket le kellene állítanunk, nem még áramoltatnunk az érintett területekre hogy most ez egy hosszú vagy rövid távú válság. Ha rövid távú a válság, akkor igen, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy rövid távon megoldásokat keressünk. Ha azonban hosszabb távú nem működnek ugyanazok az eszközök, hiszen ha eleinte kimerítjük az erőforrásokat a frontloading akkor hosszú távon nem maradnak eszközeink. Az alappolitikákat illetően én ez alatt azt értettem, hogy olyan politikákat kellene finanszírozni az államoknak, amely a napi gyakorlati élethez kapcsolódnak, amit az állampolgárok elvárnak az államtól. A kis és középvállalkozásokat illetően azt hiszem, hogy nagyon nehéz közvetlenül bevonni az es, a kis- és középvállalkozásokat a kohéziós eszközök szétosztásába. Fontosak az összekötő pontok. Új eszközökre is szükségünk van, kölcsönök, hitelek, de ezekre is érvényes, hogy közvetítőkön keresztül jutnak el a KKV-khoz a közvetett segítséget illetően, a munkaerőpiac feljavítása például nagyon fontos, hogyha a KKV-k az emberi erőforrásokban nem tudnak beruházni, akkor közvetett módon segítséget kapjanak. Ezt a rövid-hosszú távú dolgot én nem ellentétként élem meg. A hosszú távú eredmények érdekében a konvergencia biztosításához az új tagállamokban a fenntarthatóság megőrzéséhez. Előbb a rövid távú problémákat kell megoldanunk, ki kell lábalnunk a krízisből, de hosszú távon beruházásokra van szükségünk. Fenn kell tartanunk a növekedést. Véleményem szerint az EU 2020-as politikával oldhatjuk ezt meg. Most van egy gazdasági fejlesztési stratégiánk, ennek megvannak az eszközei is, amely az eredményeket garantálja majd. Elnök, köszönöm szépen, Zulek úr. Hübner asszony, van egy utolsó kérdése, ha jól látom, úgyhogy öné a... Igen. Ha van idő, akkor szívesen feltenném kérdésemet. Sőt, megjegyzésemet. Kicsit megzavart Fabian, amikor azt mondtad, hogy az app a frontloading az ösztönző csomag részeként kerül bevetésre, holott ez az pótlagos előlegek formáját öltötte a már létező programokra vonatkozó kifizetésekre, tehát meglevő programok végrehajtására vonatkozó kifizetések voltak ezek, így módon nem hozott létre egy új ösztönző csomagot más beruházásokra, függetlenül ettől a programtól. Tehát meglepett ez a ez a magyarázat, talán majd pontosít. A másik dolog egy kérdés. <clears throat> Nagyon sok gyenge pontját nevezhetjük meg a 2020-as stratégiának, nem -e helyt kell ezt megvitatni talán. Ám meglepő, egyik meglepő vonása a stratégiának, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja az Európai Unió heterogén, voltát ilyen szempontból különös dokumentum, nem differenciál Európában gazdasági szempontból a fejlődési potenciál alapján, meg a különféle fejlődési, fejlesztési problémák alapján. Vajon egy ilyen stratégia, amely voltak éppen nem alkalmazza az Európai Unió sokféleségének kategóriáját, amely egyébként olyan büszkék vagyunk, egy ilyen a területi különbségekre vak stratégia hogyan működhet. És az EU 2020-as stratégia, meg a jövőbeli kohéziós politika közötti kapcsolatra kérdeznék rá. Mert ha elgondolkozunk afelől, miért, olyan fontos, miért volt olyan fontos 2008. novemberében a gazdasági élégítési csomagban a kohéziós politika, éppen abban állt ez, hogy képes rövid, rövid távú csomagot hosszú távú fejlesztési stratégiai növekedési célokkal összekötni. Hiszen már létező hosszú távú fejlesztési stratégiákban gyökerezett, Tehát ez a kapcsolat a 2020-as stratégia meg a kohéziós politika között szerintem természetes és alapvető fontosságú az Európai Unió szempontjából. Nem csak azért, mert költségvetési források állnak a kohéziós politika rendelkezésre, hanem az összefüggés miatt. És ebben a kontextusban működhetne egy alternatíva. A 2020-ban tudnék nincs mechanizmus a végrehajtásra. Tehát vajon folytatjuk-e az ágazati megközelítést, a fejlesztés ágazati megközelítését, mert a 2020-as stratégia azt javasolja, hogy ágazati alapon működjön a fejlesztés, ami valószínűleg ágazati költségvetési forrásokban testesül majd meg, ami egy visszalépés, legalább 20 évvel, vagy, és ez azt jelentené, hogy 100%-ban előrányoznánk, minden új eszközt előre címkéznénk, konkrét célokra kötnék meg, vagy ezzel szembeni alternatíva lehetne, hogy a kohéziós politika kormányzási, irányítási, végrehajtási mechanizmusa a kohéziós politika mechanizmusa, amely a tagállamoknak és a régióknak rugalmasságot enged meg, amire szükség van, hiszen mindegyik más és más kezdeti helyzetből indul, és valószínűleg más és más beavatkozásokra van szükség. Például innovációs célok eléréséhez más, ugyanazon cél érdekében más és más intézkedésekre van szükség Európa más és más helyén. Tehát alkalmazható volna ez a mechanizmus, vagy a százszerzalékos címkézéssel ágazati végrehajtásra törekedjünk, vagy a kohéziós politika eszközrendszerével rugalmasságot megengedve éljünk a beruházási ö, intervenciókkal, beavatkozásokkal. Nagyon fontos kérdést hallottunk Hübner asszony, de sajnos már csak másfél percben válaszolhatnak az előadók erre a kérdésre. Igen, igen, igen. Ez a válaszom nagyon nagy hiba lenne egy olyan stratégiát elfogadni, ami ilyen területi szempontból vak. Nem szabad ö, olyan stratégiát elfogadni, ami nem figyel oda arra, hogy mik is történnek valóságban. Ami a zöld gazdaságot illeti, a Digivironmenten belül vajon ki lenne képes arra, hogy egy ilyet kidolgozzon, ami a környezetvédelmi befektet, beruházásokat figyelembe veszi. Szerintem csak a, ezen a területen dolgozók lennének képesek. Amikor Stíriában motoroztam, Ausztriában, akkor azt láttam, hogy, hogy a kis falvak gyakorlatilag önmaguk képesek a EU 2020-as stratégiát megvalósítani, tehát nem kell azt megvárni, hogy Brüsszelből ezt nekik valaki megmondja. És ez lenne a lényege a területi megközelítésnek is, ami pedig a rugalmasságot illeti. Ez egy teljesen jogos aggodalom, hogy a vajat nem lehet túl vékonyan kenni, hiszen mindenkinek megvannak a maga prioritásai. Az a prioritások tehát megvannak, kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani, ezt minden tagállam maga dönti el, ezek nyilván változóak lehetnek, ez, ez, ez az előnye annak, hogy ágazati politikák különböző. Zulagur, ami a frontloadingot illeti, azt próbáltam elmondani, hogy az volt a lényeg a frontloadingnak, tehát hogy a kezdeti, kezdetben nagyobb összegeket lehessen levonni, hogy, hogy élénkítsük a gazdaságot. Akkor erre volt szükség. Ha úgy véljük, hogy rövid távú lesz a válság, illetve a magán szektor tevékenysége föllendül majd a következő években, akkor természetesen van értelme annak, hogy a lehető legnagyobb összegeket már a kezdetben lehívhatóvá tegyük hogyha rövid lesz a válság, akkor a további években nem érződik majd ezeknek a, ezeknek a forrásoknak a hiánya, hogyha azonban hosszú távú válságról beszélünk, akkor nincs túl sok értelme a frontloadingnak, hiszen annál nagyobb lesz a különbség a kezdeti magas kifizetések, vagy lehívható összegek, és a későbbi csökkentett összegek között. Nagy szükség lenne tehát a rugalmasságra. Az egyértelmű, hogy prioritásokat kell megfogalmazni. Remélem a 2000, az Euró 2000 vagy az Európa 20, 2020-as stratégia egyfajta egyetértés fejez ki a prioritások tekintetében. Még nincs meg a végleges verziója ennek, de fontos lenne, hogy, hogy a rugalmasság megfogalmazódjon ebben. A tagállamok és a régiók felelősek ezen stratégia megvalósításában, ők határozzák meg a felhasznált eszközöket. Talán ez a látszám még hiányzik. Köszönöm, Zölik úr. Szeretném megköszönni szakértőinknek a hozzászólásokat, képviselőtársaimnak a kérdéseket. Ugyan nagyon érdekes és gyümölcsöző vita tanulni lehetünk. Köszönöm a tolmácsok munkáját is napirendünk utolsó pontja, hogy a következő ülésünk helyét, idejét megnevezem. Március 11 én Strasbourgban tárgyaljuk a pénzügyi szabályozás és felügyelet tematikus dokumentumát. Aztán március 18-án Brüsszelben az ötödik közmeghallgatást tartjuk a gazdasági újraélekítési program tárgyában. Köszönöm szépen a részvételüket!